Dear colleagues, Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalják, foglalja el a helyét. Először is szeretném, ha elfogadnánk a napi rendünket. Elfogadtuk. A monetáris párbeszédet követően fogom a közleményeimet elmondani, úgyhogy most nincs más dolga, mint hogy bejelentsem, hogy eh, ahogy tudjátok, a mai ülésünket a nap vége eh, végére helyezett szavazási eljárással 30 perccel meghosszabbítottuk, tehát 7 óráig fog tartani az ülés. Elfogadtuk az előző három ülés jegyzőkönyvét, ezt köszönöm. Először hadd üdvözöljem Sharon Bowes, az elődömet, ha jól értem, akkor te most a holnapi konferenciára nemzeti parlamenti képviselőként jöttél. Most pedig üdvözlöm Mário Drágit, az Európai Központi Bank elnökét, a 2016-os első monetáris párbeszédre az EKB monetáris fejlesztéséről fog beszélni Drági úr, a különböző monetáris politika kihatásairól, az LKB e tartalékairól, és a QI program kiterjesztéséről. Nem szükséges elmondanom, hogy mi az oka annak, hogy magas szintű, vagy, vagy jelentős érdeklődés volt Dragi elnök úr felszólalása iránt. Mindannyian tudjuk, a kockázatok az euróinflációs dinamikájának csökkenése, miatt az irányító tanács egyhangulag egyetértett abban, hogy áttekinti és végig gondolja az LKB monetáris politikáját márciusban. A bevezető nyilatkozatok február 1-én szintén a megbeszélések keretében azt eredményezték, hogy Drági elnök úr ezt a kötelezettségvállalását megerősítette. Különösen fontos, hogy rendkívül változékonyak és kiszámíthatatlanak a banki részvények alakulása, a gazdasági környezet és a, a bankunió és szabályozói keretének bennem fejezése igen erős hatásokkal van. Ennek tükrében szeretnénk meghallgatni drági elnök véleményét arról, hogy milyen lehetséges eredményei vannak a QI, tehát a negyedéves áttekintésnek, amit márciusra tekintenek. Elsősorban amire kíváncsi vagyunk, hogy milyen mérete és összetétele az LKB e beszerzéseinek és a bankunió jelenlegi helyzetéről, milyen lehetőségei vannak a bankunió véghezítelének Ezek tehát a fontos kérdések. Drági úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Gazdaság és Monetáris Ügyek Szakbizottságának képviselői, hölgyeim és uraim. A az első évek azt mutatták, hogy az Európai Unió jelentős kihívásokkal szentesül, szembesül. Minden szakpolitikai döntéshozónak végig kell gondolni a következő hónapokat. Igen, hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és a szakbizottságokkal megbeszélhetem a kihívásokat, és azt, hogy az LKB e hogyan tudja ezeket a problémákat kezelni. Ma a globális helyzetről szeretnék beszélni. Röviden elmondanám, hogy mi a legutóbbi döntés a nettó pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, illetve ennek hatásaival. Tudom, hogy ez sokokat foglalkoztatja. Kezdjük a globális gazdaság helyzetével. A közelmúltban egyre nagyobb mértékben láttuk, hogy a globális gazdaság kilátásai miatt növekvő aggodalom van az aktivitás, gyengébb a vártnál a pénzpiacok turbulenciái erősebbé válnak, és a termékek árai tovább csökkentek. A feltörekvő gazdaságok növekedése lelassult, ami bizonytalansághoz vezet. Az évszázad elején sok feltörekvő gazdaság igen gyors tempóban fejlődött, és előnyét élvezte annak, hogy a globális gazdaság egyre integráltabb lett, és a pénzpiacok pedig összefonottak. Mivel a tényezők most eltűntek, nagyon sok országban új valósághoz kell az intézkedéseket igazítani. Több gazdaságban is a lelassulás rámutatott arra, hogy strukturális problémák vannak és ezek egyre nagyobb mértékben akadályozzák a növekedést. Az, az egyensúly kialakítási folyamattal kell biztosítani a fenntartható növekedést középtávon is. Mindez rövid távon szembeszelet is hozhat akadályokat a vonatkozó kockázatok miatt. A kiigazítás egyik következménye a gazdasági ciklusok eltérő volta a fejlődő gazdaságok növekedési momentuma egyre, növekedési lendülete egyre gyengébb. Gyengébb globális kereslet is hozzájárult ahhoz, hogy a múlt ősszel a különböző termékek, ezek között az olajár is csökkent. Ez a pénzügyi és egyéb kitettséget erősítette, a piacok egyre törékenyebbé váltak. Jelentős mértékben csökkentek a tevékenységek, és az energiaágazatban való beruházások is csökkentek. December eleje óta általánosan csökkent a piacok iránti bizalom, és ez az elmúlt hetekben felgyorsult. Úgy tűnt, hogy ez az egész jelenség összefügg a gyengülő gazdasági tevékenységgel, ami globális, és elsősorban a feltörekült piacokra jellemző, és jelentős jelzés volt a használati termékek árának csökkenése is. A piac érzékelése azonban rendkívül kiszámíthatatlan a gyors változásokra érzékenyen reagálóvá vált jelentős mértékben csökkentek a banki tőke, alaptőke árak, mind globális és mind európai szinten. A jelentős mértékben a banki tőke arányok csökkentek, ez sokkal nagyobb mértékben rontották a gazdasági perspektívákat, mint vártuk. Félelmeket keltettek arra vonatkozóan is a bank ágazat bizonyos részei, részeit jobban sújtja majd a használati termékek gyártásával kapcsolatos banki tevékenység is. A feltörekvő piacok és a termékgyártó országok kereskedése a könyvérték alatt van jóval. A banki öm, tevékenységeknek az üzleti modellt az alacsonyabb növekedéshez, alacsonyabb kamatok környezethez kellett igazítani, és ahhoz, hogy a szabályozói keretek egyre nagyobb, egyre szigorúbbak a válság kezdete óta. De el kell ismerjük azt is, hogy a szabályozói környezet a válság kezdete óta a, az egyes intézeteknél is és a pénzügyi rendszer egészénél is egyre nagyobb kitettséget jelentett. A bankoknak egyre nagyobb politik, tőkepufferekre van szükség, egyre nagyobb mértékben kellett a finanszírozási profiljukat átalakítani. A bankfelügyelet Bázeli Bizottsága megjegyezte, hogy jelentős előrelépés van a válságot követő reformok véglegesítésében, és a, a globális bankok programját ennek értelmében véglegesítették. Nos, ezen elemeknek a tisztázásával a jövőbeni kereteknek stabilitást tudunk adni. A bankágazatokat ez képesé teszi arra, hogy hosszú távon fenntartható üzleti terveket készítsenek a jövőben. A központi bank testületek, felügyeletek azt is jelezték, hogy elkötelezték magukat az iránt, hogy nem jelentős mértékben fogják növeke, növelni a bankágazatban a tőkekövetelményeket. Tehát nem lesz Bázel 4. Az eurótérségben a bankágazat helyzete nagyon eltér attól, ami ennek 2012-ben láttuk. Talán a legfontosabb változás az az, hogy az eurotérség bankjai jelentős mértékben erősítették tőkepozíciójukat az elmúlt években. Elsősorban annak következtében, hogy átfogó formában értékeltük 2014-ben a bankágazatot. Szignifikáns intézmények esetében a közös részvényarány 9 13%-ra emelkedett a sokokkal szemben sokkal ellenállóbbá váltak. Ezen kívül a banki tőke minősége is jelentősen javult. A 2015-ös felügyeleti áttekintési és értékelési program az úgynevezett SWEP programmal az EKB a felügyeleti tőkekövetelmény két pillérét határozta meg. Ez azt jelenti, hogy az egyenlőség mellett nem fogják tovább emelni a tőkekövetelményeket. Mivel a bankágazat most sokkal jobb, tő, ezzel a banki ágazat sokkal jobb tőketervezést hajthat végre. 2015-ben az LKB felügyelet alatt álló bankok tovább javították nyereségességüket 2014-hez képest. Ezzel a bankok megfelelő disztribúciós politikát valósíthatnak meg, és a a bufferek és a szabályozói követelményeknek is eleget tehetnek, ráadásul ösztönzik a gazdaságot. Az LKB e monetáris politikai lépéseivel tovább támogatja a bankok finanszírozási feltételeit és szélesebb értelemben a gazdasági tevékenységet is. Egyértelmű, hogy a bankágazat bizonyos területei az eurótérségben jelentős kihívásokkal szembesülnek még mindig. Ezek a kihívások a a bírósági szerkezetváltási költségektől egészen a, az örökölt források feldolgozásáig terjedhetnek. Jelentős válság közepette kell mindezt megtenni. Mégis a nem teljesítő hitelek szintjét sikerült megfelelőbben alakítanunk az NPL-ekét is. A nem, az átfogó értékelés során most először közös definíciót alkalmaztunk erre vonatkozóan, és megfelelően biztosítottuk a körülményeket is a munkához. Éppen ezért jó helyzetbe kerültünk ahhoz, hogy az NPL-eket megfelelő formában a következő években tovább csökkentsük. E célból az LKB felügyelői része, karja szorosan együttműködik eh, a nemzeti hatóságokkal, és együtt próbálják biztosítani azt, hogy az NPL eh, intézkedéseket a szükséges nemzeti intézkedésekkel kiegészítsék. Az euró eh, gazdasági fellendülése és a gazdasági intézkedések Európában. A a globális gazdaság egymeneti kockázataival szemben most a gazdasági helyzet az európai, az euró térségben azt mutatja, hogy mérsékelten bár, de javulás tapasztalható elsősorban a monetáris politikai intézkedések hatására, és, a, és azok kedvező hatására, ami a pénzügyi, valamint a, vonatkoztak, illetve az olajár is szerepet kapott. A globális gazdaság rendkívüli bizonytalanságai, a geopolitikai kockázatok nyilvánvalóan befolyásolják a befektetői percepciókat. Az építőipar például nem lábalt ki a válságból. Ahhoz, hogy az eurótérség ellenállóképesebb legyen, nagyon fontos, hogy minden szakpolitikai terület részt vegyen a munkában. Az LKB kész arra, hogy a saját dolgát elvégezze, úgy, ahogy azt a legutóbbi monetáris politikai ülésünkön januárban bejelentettük. A tanácsban áttekintjük, és valószínűség szerint áttekintjük a monetáris politika jelenlegi helyzetét már március elején. A munkánk két dologra összpontosít. Először megvizsgáljuk, hogy a nemzeti bér és áralakítás és inflációs elvárások eh, milyen mértékben álltak a monetáris politika hatása alatt. Ezt eh, a mm, csökkenő olajárak és csökkenő használati termékárak eh, tükrében kell megtenni. Második. A legutóbbi pénzügyi turbulenciák közepette elemeznünk kell a monetáris politika átmenetének helyzetét, az impulzusok pénzügyi rendszerre illetve hatását és a bankok hatását. Ha a két tényező közül bármelyik kockázatot jelent az ástabilitásra, akkor nem habozunk, hogy közbelépjünk. Ezzel párhuzamosan minden egyéb intézkedésnek szilárd alapokat kell teremteni az erről vezet számára, ez egyértelmű. A fiskális intézkedéseknek támogatni kell a gazdasági kilábalást közberuházások alacsonyabb adózás révén. Ezen kívül fontos, hogy a jelenlegi ciklikus kilábalást hatékony strukturális politikával támogassuk. Különösen fontosnak tartom azt, hogy megfelelő lépésekkel javítsuk a vállalati környezetet, ezek között megfelelő állami infrastruktúrát, biztosítsunk, amivel a produktív beruházásokat, munkahelyteremtést és termelékenységet fokozhatjuk. A, meg, a szabályoknak való megfelelés, a stabilitási és növekedési csomag szabályainak való megfelelés alapvetően fontos, csak így lehet a fiskális keretek iránti bizalmat fenntartani. Végül röviden a nettó pénzügyi eszközök AMFA közreadásával kapcsolatban szeretném a következőket elmondani. Szerettünk volna ezzel a beszámoltatható és átlátható munkának, munkairánti kötelezettségvállalásunknak eleget tenni, mind önök, mind pedig a lakosság nagy, a nagy közönség felé. Az, e, az ANFA, az LKB e és az Euró övezett nemzeti bankjai közti megállapodás. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a monetáris politikát ne érintsék a, a nemzeti központi bankok műveletei, a, és ne befolyásolják a monitoring feladatok kivitelezése, illetve nem kivitelezése. Ezzel tulajdonképpen a gazdaság és monetáris unió kezdetéhez tértünk vissza. Akkor az alapító tagállamok úgy határoztak, hogy központosítják, illetve csak a központi banki funkciókat központosítják, és azt, ami az egységes monetáris politikához szükséges. Minden egyéb feladat a nemzeti központi bankoknál maradt, mint például a nemzeti nem monetáris szakpolitikai feladatok, amelyek között a nemzeti központi bankok irányítása, a külföldi tartalékok, tehát külföldi valutatartalékok kezelése voltak. A nem monetáris politik, politikához tartozó portfólió kezelése, nyugdíj, biztosítások vagy kifizetési fizetési szolgáltatások a nemzeti kormányzatok számára. Akkor, amikor a nemzeti központi bankok portfóliója nemzeti feladat és nem monetáris politikához kapcsolható, akkor azt vagy központi banki forrásokkal, amelyet maga a Nemzeti Bank biztosít, vagy pedig nem monetáris kintlévőségekkel finanszíroztak. Nos, ez a lakosság szempontjából szükséges bankjegyeknél kisebb összegekre vonatkozhatott csak az irányító tanács határozata értelmében. Az ENFRA azonban itt kap jelentőséget nagyon fontos, hogy a nemzeti központi bankok nem monetáris politikai portfólióját megfelelően korlátozzuk a kintlévőségek nettó összegéhez viszonyítva, és így biztosítsuk, hogy az eurórendszer hatékonyan valósítsa meg az egységes monetáris politikát. Természetesen akkor, amikor a nemzeti feladatokat látják el, a nemzeti központi bankoknak meg kell felelni a szerződés előírásainak ezek között a monetáris finanszírozás tilalmának is. A monetáris politika megsértése bármilyen eh, formában azt jelenti, hogy korlátozzák, felfüggesztik munkájukat, vagy olyan feltételeket, eh, vagy egyéb feltételeket szab ki rájuk az irányító tanács. A korábbi eh, titkos AMFA szöveg, szövegének bizalomra, nyilvánosságra hozatala az eurórendszer nemzeti bankjainak és az EKB-nek a kötelezettségvállalásának a jele. Átláthatóan akarnak működni. A közzététel feloldja azokat a félreértéseket, amelyeket az ANFA-val kapcsolatban korábban voltak, és tisztázza az ANFA egyetlen célját, mégpedig azt, hogy korlátozza a nem monetáris politikai műveleteket, a, amelyek az NKB-k, a Nemzeti Központi Bankok nemzeti feladataival vannak kapcsolatban, és a, szükség, a, tö, a szerződés értelmében kell, hogy kivitelezésre kerüljenek. Sem több, sem kevesebb. A nemzeti központi bankok művetelei így nem interferálnak az euró rendszer feladataival, különösen az egységes monetáris politikával. Végül pedig az ANFA-val kapcsolatos kiegészítő információ, amelyel, amelynek keretében az e az euró rendszer nettó pénzügyi eszközeivel kapcsolatos adatokat is közzétettük. Közzétettük, tehát ezt akkor, amikor, és a jövőben is közé kell tenni a nemzeti éves beszámolók párhuzamosan. Az, hogy a köz, a nem monetáris politikai műveletekre vonatkozóan kell a nemzeti bankoknak mindezt megtenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm szépen, drági elnök úr, ezt a nagyon érdekfeszítő és kiemelkedő jelentőségű hozzá szólást a banki ágazat jelenlegi helyzetéről, és azokról a tervezett lépésekről, amelyek az elszámoltathatóságot, átláthatóságot szolgálják az ANFA megállapodáson belül. Most akkor kérdések és válaszok köre következik Forhemmás kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm, drági elnök úr! Örülök, hogy ezekben a nyugtalan időkben mi mégis azért nyugodtan és szakmai módon tárgyalunk egymással mivel tudom, hogy a kollégák mit akarnak kérdezni, én pont ezért néhány aktuális kérdéssel kapcsolatban kérdezném önt. Ugye a hétvégén lesz a brüsszeli csúcs, és az Egyesült Királysággal az EU-nak meg kéne egyeznie Számomra egyértelmű, hogy európai szerződéseket nem fognak módosítani, és amit Cameron kér, hogy ne legyenek jogilag kötelezőek bizonyos dolgok, ezt majd valami áthidaló megoldással szétkenik. De közben a pénzügyi piacok integrációjával ettől függetlenül gond van, és szeretném tudni öntől, hogy ön is látja -e ezt a veszélyt, mert véleményem szerint a jelenlegi eszköztár, amelyel a pénzügyi piacok szabályozása történik, nem kielégítő, illetve nem összehangolható a kihívásokkal. Második kérdéskör több országban most arról vitatkoznak, hogy megszüntetik az 500 eurós bankjegyet. Tudom, hogy még a központi bank elnökségében sem egységes az álláspont. Szeretném tudni az önvéleményét erről, mert nálunk ez a szervezet bűnözéssel kapcsolatban jelentkezik ez a vita, és véleményem szerint az euróba vetett bizalmat rendítjük meg, hogyha a szervező bűnözésre való hivatkozással megszüntetünk egy bankjegyet. Tehát érdekelne az ön kiegyensúlyozott vélemény ebben a témakörben. Köszönöm. Ami az első kérdését illeti, és gondolom, hogy ezt vagy hasonlót mások is meg fogják kérdezni tőlem. Szívesen belemegyek itt a részletekbe is. Először is az Európai Központi Bank nem ö, vesz részt a tárgyalásokon. A tagállamok tárgyalnak egymással, a kormányok képviselői. De azért két dolgot leszögezhetünk iránymutatásképpen arra vonatkozóan, hogy mit gondolunk. Két alapvető szempontot mindenképpen meg kell védenünk. Az egyik a belső piac elve, a második pedig a monetáris unió elve. Mindig is nagy előnyöket jelentett ez a két dolog számunkra, ezért mindenképpen meg kell védeni őket. és egyértelmű, hogy a monetárius unió további integrációja is szükséges. Ez a két alapvetés kell szerintem, hogy meghatározza a tárgyalásokat, legalábbis a központi bank így gondolja. A harmadik gondolatot már kifejtettem legutóbb, amikor önöknél jártam, azt, hogy ezen tárgyalások célja, az ideális célja az lenne ugye vár, hogy az Egyesült Királyságot az Európai Unióban tartsa, és az Európai Unió és az Egyesült Királyság hát együttműködjenek egymással. Mindkettőjük közös vagy kölcsönös érdekében. A második kérdésére válaszolva, először azt mondanám világosan leszögezve, hogy az 500 eurós bankjegy és a cash csökkentésének az igénye egymással nem összefüggő dolgok. A világban egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a magas címletű bankjegyeket is használják, vagy hát bűncselekményekre is használják. Ezért gondoljuk azt, hogy nem mondjuk azt, hogy ne lehetne magas címletű bankjegyekben tárolni az embereknek a saját vagyonokat, de ezt megteheti 200 eurósokkal is, már amelyben készpénzben akarják tárolni a vagyonukat, mert úgy érezzük, hogy különösen az 500 eurós sok támadás éri, és a szervezett bűnözésnek ki van szolgáltatva. Ezért gondolkodunk azon, hogy az 500 eurós beszüntetjük. Ezt nagyon körültekintően kell tenni, a lehető leghatékonyabb módon. A kormányzó tanács ezen gondolkodik és a végrehajtó tanács is gondolkodik a mikéntem. De ennek nem az a cash, nem a cash csökkentés, a készpénzállomány csökkentés a célja. Köszönöm szépen, Eliza Ferreira kapszót. Angolul beszélek, ha megengedi engem úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, drági úr. Ismét. A múlt hét eseményeivel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az európai bankrendszerben nagy zavarok támadtak hirtelen, hirtelen. Az államadóság kapcsán egyes országokat támadások érték. Érdekelne az ön szájából azt, amit eh, a kommentátorok is mondanak, hogy a bankunió megbukott. És hogy ön szerint ki a felelős a pénzügyi stabilitásért? valamint azt is szeretném tudni, hogy minden kiegészítő mechanizmus nélkül is lehetséges-e fenntartani. And they lean without doing the two first uh, elements where... A bankok uh, szanálásáról szóló megalapodás végrehajtását. Második pontként azt is érdekelne, hogy logikus-e az, hogy egyes bankokat arra ösztönöznek, hogy a magánpiacról vegyenek föl hiteleket, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ezzel ellentétesen ható intézkedéseket hoznak. És kinek van, ki látja át az egyes tagállamok banki rendszerét? Ez a bizottság versenyhivatalának a dolga, hogy őket áttekintse, vagy a központi bank megfelelő szervéjé, és nincs-e ezen felügyeleti hatóságok között konfliktus. 2012-ben a hitelminősítő intézetek korlátairól sokat beszéltünk, ugyanakkor mégiscsak az ő elemzéseik alapján hoztuk meg a döntéseinket. Nem kellene inkább visszatérnünk a 2012 három előtt általunk megalkotott gondolatokhoz visszatérni. Ami az első kérdést illeti, ne felejtsük el, hogy a BRD felelőssége a bizottságnál van, illetve az egységes szanálási tanácsnál. Az új Bélien szabályokra való átállás jelentős lépés volt. És szerintünk érdemes volt meglépni, mert így az adófizetők pénze védett, a válságokat nem abból fogják megoldani a bankok. És emlékeztetnék arra is, hogy a legtöbb tagállam ö, hasonló bélin szabályokat alkalmaz maga is. A bizottságnak ö, annyi a feladata, hogy ezeket a szabályokat felügyelje, hatékonyságukat értékelje. És megvizsgálja, hogy ezek hogyan működhetnek hatékonyan. Például úgy, hogy a bankoknak kellő abszorpciós kapacitása van. Ez az utóbbi másfél év során kidomborodott. Az MRIL és a TILAK ezek a rövidítések fejezik ki azt a, azokat az elveket, amelyek a minimál abszorpciós kapacitásra vonatkoznak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a, a nagy bankoknak meg lesz a kellő abszorpciós kapacitása, és ez jó hír. A BRD szabályok között ott vannak azok a kivételek is, amelyek egyes kínlévőségeket, kötelezettségeket pénzügyi instabilitás idején külön szabályoznak. Ez persze egyedi helyzetelemzést igényel. A bizottság és az ISIB közös részvételével. Ami az államadósággal kapcsolatos második kérdést illeti, erről mi is beszéltünk, a központi bank eléggé komoly vitát folytatott erről, és el kell ismernünk, hogy a legtöbb hitelminősítő intézetre azért a, a, az investorok továbbra is odafigyelnek. Őket használják támpontul. És, és ez egy praktikus tény, tehát ha nekünk nem is tetszenek ők esetleg, a, nem tudunk elvonatkoztatni ettől a szabálytól, hogyha az investorok, a befektetők rájuk támaszkodnak. Tehát ezt nem lehet elfelejteni. A második feltétel az, hogy ezek a fizelminősítő intézetek függetlenek. Itt lehetnek hibák, hiányosságok, de alapvetően tényleg azok, és egyre inkább azzá kell őket tenni. Meg kell erősíteni ezt az elvet, és akkor tényleg hagyatkozhatnának rájuk jobban a, az investorok, és nem csak a legnagyobbakra. Nem lehet hozzáfűzni megjegyzést, elnézést hogy mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy tisztázta. Let's say different options. Um, Sander Loons. Bérre, díjra vonatkozó gondolat? Meneer Drági? Nagyon örülök annak, Drági úr, hogy itt van ma velünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszámol a parlamentben a, arról, ami a feladata. Jelentős kritikát várnék, felmű, feltűnt múltkor a Strasbourgban is, amikor ott volt a plenárison, hogy felolvassa, amit a szakértők mondanak, gazdasági értelemben, amit professzorok. De az, hogy az emberek az utcán hogyan tudja elmondani néhány mondatban, az, az igazából hiányzik. A mi pénzügyminiszterünk egy évvel ezelőtt ugyanezt mondta, illetve neki, hogy bocsánat, ugyanezt mondtam, de továbbra is azért azt elmondom, hogy nagyon hatásos, amit mond. A bankok megtérülése alacsony, monetáris doppingot alkalmaznak, még több támogatással még kevesebb negatív megtérülés van. Szerintem ez nem lehetne megoldás, és sokkal inkább problémát jelent ez, mint megoldás. Ma például azt olvastam, a médiában mm, már régóta cirkulál, úgyhogy meg is kérdezem, hogy az EKB az olasz kormányjal tárgyal. Ezt kérdezem tehát. Tár, kérdezem, hogy tárgyal-e a rossz hitelek csomagjának felvásárásról. Megkérdezem ezt, mert nagyon egyszerű oka van, hogy miért gondolkoznak ilyen, ilyesmin, miért mérlegeli ez, mi az én értem, hogy az olasz kormány ezt miért te, tenné meg, de a jóisten áldja meg, hogy mi a, az előnye az eurozóna többi országának ebben. Pedig az északi nyugdíjasok és megtakarítások hátrányára, kárára menti meg a, dé, a déli bukás előtt álló bankokat. Well, me first answer to the first question hogy válaszoljak, válaszoljak először is az első kérdésre. Nem hiszem, hogy egyet értenénk. A QE, illetve a monetáris politika nem hiszem, hogy nem, nem működne, hanem már be is, be is bizonyosodott, hogy működtek ezek a, az eszközök. A, körülbelül az LKB-nak az elmúlt két évben körülbelül a fél felét adta a fellendülésnek. Tehát az LKB-nek tudhatjuk, az LKB monetáris politikának tudhatjuk be az elmúlt évek felendülésének a felét. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt négy évben a mi monetáris politikánk volt az egyetlen stimuláló politika. Az egyetlen. Úgyhogy most már egy másmilyen helyzetre állunk szemben, másmilyen ez a helyzet, mint három-négy évvel ezelőtt. Már fokozatos a, fellend, a fellendülés, nem lélegzetelállító, de fokozatos, és folytatódik. És ez a fellendülés, ez a kilábalás pont, hogy ezekre az eszközökre alapul, vagyis azokra, hogy az inflációs rátát oda csökkentjük, ahova szeretnénk, vagyis kb. 2%-ra vagy 2% alá. A helyzet nem teljesen ad elégség, elégedettségre okot, de ahogyan már a bevezetőmben is említettem, a tanács meg fogja vizsgálni, tehát újra fogja vizsgálni a monetáris politikát, méghozzá a márciusi ülésen. Ez a politika alacsony mm, kamatot hozott. Hát kérdezzem meg. Ez csak az eurozónára vonatkozna? Vagy esetleg máshol is alacsonyak a kamatok? Mindenhol? Mindenhol? Az Egyesült Államokban? Japánban? Semmi különleges nincs az LKB monetáris politikájában ebből a szempontból. A nyugdíj alapok, illetve a biztosító alapoknak az eurozónában ugyanazon a problémával, eurozónában ugyanezzel a problémával kell szembesülniük, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban. A, a megoldások azonban picit eltérőek a szabályoknak megfelelően, illetve a megtakarítási, valamint befektetési stratégiák függvényében más és más a megoldás mindenhol. Mi ennek tudatában vagyunk, és őszintén szólva, örülnénk, hogyha a kamatok nőnének, ugyanis azt jelenteni ez az emelkedés, hogy a fellendülés jó felé megy, és a céljainkat teljesítjük. De jelenleg még nem ez a helyzet, Őszintén szólva pedig szerintem most senki nem gondolkodik azon, hogy a politikát meg kellene változtatni, de hogyha mégis erre adnánk a fejünket, akkor egészen egyszerűen még hosszabb időbe telne, hogy az inflációval érje a mi céljainkat arról szólt a második kérdés, hogy az LKB az olasz kormánya tárgyalásokat folytatnak. Tudomásom szerint nem. Nincsenek ilyen tárgyalások, de hadd mondjak egy pár szót erről a történetről, amely az elmúlt két-három hónapban látott napvilágot a médiában. Tehát, hogy az LKB felvásárolna rossz hiteleket Olaszországban. Nem is tudom, hogy ez, ez honnan jöhet ez a, ez a plegyka. Nem akarunk mi fel, semmi ilyesmit felvásárolni. A kérdés az az, hogy a rossz hitelek egy bizonyos formátumban elfogadhat, elfogadhatóak-e. Itt nem megvásárlásról van szó, ezt ne felejtsük el. A, az LKB a leírható kötelezettségeket meghatározta, és ezek vonatkoznak a rossz hitelekre is, vagyis ebben a, ezen a rendszeren belül mindenképpen kell egy egy ás minősítés, vagyis a rossz hitelek ezeknek, rossz hitelek ezekbe való beépítése nem ad, nem, nincs valóság alapja nem diszkriminálhatunk itt sem pozitív, sem negatív, negatív irányban. Úgyhogy én nem is tudom, hogy honnan jönnek ezek a, ezek a pegykák, semmiféle tárgyalásról, egyeztetésről nincs szó ezen a területen. Nagyon köszönöm. Szilvi Gulár. Köszönöm, elnök úr. Angolul fogok felszólalni. Az előző kérdése reagálnék, vagyis arra, hogy tárgyalások folynak, méghozzá az, arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Királyság és, és az Európai Unió között új alapokra helyeződjenek a kapcsolatok, ahogyan Tusk elnök úr is mondta. De itt a szerződés jelenti az alapot, a szerződés jelenti az alapot, most viszont jogi és egyéb bizonytalanságok is vannak. Nem gondolja ön azt, hogy egy nagy nemzetközi megállapodás esetleg esetleg rendszer szintű bizonytalanságot okozna, amely kihatna a piacokra, a gazdaságra is. Az előző kérdésére adott válaszában azt mondta, hogy az LKB nem, nem részes fel, nem tárgyaló fél, de hogyha igazi szerződés módosításról lenne szó, akkor az LKB-nek is lenne szava, és az LKB is, lkb is lenne szava, valamint a közvéleménynek is tudjuk, hogy lenne véleménye. A második dolog pedig az, hogy nem kellene ezt a lehetőséget felhasználnunk arra, hogy konszolidáljuk, vagy továbbá, továbbra is mélyebben integráljuk az eurozónát? Hiszen az lenne a cél, hogy egy tisztességes megállapodást találjunk, amelyben az Egyesült Királyságnak megvan a maga álláspontja, de az EU-s állampolgárok is ebből profitálhatnának. Köszönöm. Egyetértek, mint két szempontból. Először is teljesen egyetértek önnel abban, hogy rendszer szintű megállapodásra van itt szükség, amelynek viszont rendszer szintű kihatásai lennének, viszont a rendszer szintű kihatások nem lennének pozitívak az Európai Monetáris Unióra, illetve az Eurozónára vonatkozóan. Vagyis minél egyértelműbb ez a megállapodás, annál jobb mindannyiunk számára. A második hozzászólás pedig egyetértek önnel abban, hogy meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és el kell mélyítenünk az európai monetáris integrációt. Az mostani események rámutattak arra, hogy a monetáris integrációnk nem befejezett mi volta, még problémák forrása lehet. Még egy okkal több, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, és tovább mélyítsük az integrációnkat. A megállapodás, akármilyen is legyen, nem szabad, hogy bármilyen további integrációt megakadályozzon a monetáris unión belül. Igen, még van kérdése idő. Halljuk sokszor, hogy az Egyesült Királyság diszkriminál, de hát ez a saját választása volt, hogy nem csatlakozik az eurozónához. Ez nem diszkrimináció, hanem ez a saját választása. De az eurozóna szempontjából van-e diszkriminációról szó, hogyha esetleg így marad a jelenlegi helyzet, ahogyan van, a hosszú távon is? Ahogyan már az előbb is mondtam, mind a két szempontunkat védenünk kell. Ezek lesznek az iránymutatásaink, amikor amikor a nézőpontunknak hangot adunk. Tehát védenünk kell ezt a rendszert egyrésztről, másrésztről pedig az integrációra, az Európai Monetáris Unió integrációjára nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és ezt meg kell védeni. Tehát mind a két szempontból, illetve előbb elhangzottakon kívül más szempontokból is meg kell védenünk ezt az uniót. Maria Mattias. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt drági úr, nagyon köszönöm, hogy itt van velünk a mai napon. Már sok évnyi tehetetlenség után az LKB végre programokat indított, monetáris politikákat indított be, amelyekkel megpróbált az inflációs kockázattal szembe menni. Ezek a politikák pedig továbbra is nyomást gyakoroltak a tagállamokra, hogy azok olyan monetáris politikát alakítsanak ki, amelyek nagyon agresszívak. Szeretnék egy kérdést feltenni önnek a globális kontextusról függetlenül, illetve a személyes véleményétől függetlenül. Nem gondolja, hogy mérleget kellene vonni méghozzá az első komoly mérleget le kellene vonni. Hiszen mindig, amikor nálunk jár, akkor azt mondja, hogy majd erre a mérlegre sor kerül, de még nem, sort erre, nem került még erre sor. Nem szeretne esetleg mérleget vonni komolyan, vagy esetleg továbbra is szeretné folytatni 2016-ban ezt a negációs politikát? Látjuk, hogy az inflációs perspektívák továbbra is csökkennek, a növekedés pedig középszerű, Még akkor is, ha vannak pozitívumok is, még ha jó is a, a kontextus, még ha látjuk is, hogy nem konvencionális a monetáris politika, amelyet önök alkalmaznak, látjuk, hogy ez a mennyiségi lazítási politika, illetve az inflációs ráta növekedése mind-mind ott mind jelen vannak. Tehát, drági úr, ön szerint a költségvetési politika lenne a probléma, hiszen nincs a költségvetés és a monetáris politika között megfelelő összehangolás? Vagy esetleg az LKB ön szerint jól végzi a munkáját teljesen? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy ha visszatérünk a bevezetőjéhez, azt mondta, hogy minden jó, minden nagyon jó, mindek ellenére minden nagyon jó, annak ellenére, hogy a bankoknak sok pénzt adtak most végre, ez a reálgazdaságra is kifoghatni, illetve azt látjuk mégis, hogy ez a mix politika az eurozóna szempontjából kudarc. Mit kellene még tennünk, hogy az LKB valós monetáris politikát alakítson ki? Sorry, you asked three questions. The first is about... Uh... Három kérdést tett fel. Az első a fiskális politika intézkedések. Egy olyan monetáris politika tükrében, amely elfogadható marad hosszú ideig, és az is volt. Ha megnézzük az eurótérség fiskális intézkedéseit, akkor tulajdonképpen némi expanziós helyzetet tapasztalatunk. Tavaly semleges volt. Azt megelőzően a konszolidáció szakaszában volt, most pedig expanzióban van. Azt jelenti ez, hogy mindenki számára expanzív? A válasz ugye nem. A fiskális politikát arra kell és arra kellene használni, annak függvényében kellene használni, hogy milyen fiskális tere van, mozgástere az országoknak. Tehát a, a fiskális mozgástére rendelkező országoknak ezt fel kellene használni, és akiknek nincs, azok jobb lenne, ha nem használják fel. A stabilitás és növekedési egyezmény irányításának a felelőssége a felelőse a bizottság, és a mi feladatunk az, hogy a bizottság tudja, hogy hogyan kell az adatokat értelmezni. De sok mindent lehet tenni annak érdekében is, hogy javítsunk általában véve a fiskális intézkedések összetételén, akár expanzív, akár konszolidált ló vagy szűkülő szakaszban van. Úgy gondolom, a fiskális politikának olyannak kell lenni, amit mondtak önök is korábban, a növekedésbarátnak. A növekedésbarát azt jelenti, hogy az állami beruházásokat kell tudnia hangsúlyozni, infrastruktúra beruházásokat, és az alacsonyabb adózást. finanszíroznia kell a strukturális reformokat, azokat, amelyek valóban kereslet ösztönzőek. Olyan strukturális reformokról beszélek, amelyek a magánberuházásoknak kedveznek, új munkahelyek teremtésének kedveznek. Ez a fiskális intézkedések ideális összetétele. Ne feledjük el, hogy a szabályoknak való megfelelés a stabilitási és növekedési paktum esetében is fontos növekedési eszköz. Komplex jellegű ez a dolog is, mert nem azonos gazdasági körülményeket tükröz a különböző országok között. De mégis ezek azok a keretek, amelyek, és hadd emlékeztessem önöket még egyszer, tehát ez az a keret, amelyek között a monetáris politika az egyetlen valóban ösztönző politika, és ez volt az elmúlt eh, négy évben is. Hadd folytassam a monetáris politika korlátaival. Persze, több megjegyzés is lehet ezzel kapcsolatban. Különböző korlát érzékelésekről is beszélünk. Ugye lehet a hajlandóság, a képesség, és a, arra, hogy lépjünk, és a harmadik az, hogy mennyire hatékony a lépés, amit megtettünk, és ez, amire ügyelünk. Az LKB a gazdaságból való kilábalás felét idézte elő intézkedéseivel, monetáris intézkedéseivel, és többé kevésbé tulajdonítható csak az alacsonyabb olajáraknak ez a fejlődés. A monetáris politika tehát hatékony volt, és az is. Ma is. De többször elmondtam azt is, hogy számos eszköz van, amit használhatunk. Mindegyiket nézzük, és azt vizsgáljuk, hogy melyek a leghatékonyabbak. A harmadik kérdés a bankokra vonatkozott, de megtenni, hogy megismétli? Well, it's my fault, huh? Ne haragudjon. Igen, meg elmondom tervezem. Címszavakban. Nos, a kérdésem. Megpróbálom angolul. Azt kérdeztem, hogy a a, a megbukott szakpolitikai mix, amire rákérdeztem, tehát a monetáris és egyéb politikai intézkedések mixe, vegyülete, amire azt mondta, hogy ez majd a gazdaságot fogja ösztönözni, ez még nem következett be, úgyhogy igazából ez volt a kérdésem tárgya. Ezt több jel alapján tudjuk elmondani a, a hiteláramlások, a hitelfeltételek, a kamatlábak, ezekre mind kihatott a monetáris politika. Köszönöm szépen, Sven Giegold. President, uh, first uh, let me say briefly that when it comes to... Először is elmondanám röviden, hogy amikor arról van szó, hogy a kötvényekkel szembenézzünk a problémákkal velük kapcsolatban, akkor azok a tárgyalások, amelyek a befogadhatósági kritériumokat fogalmazzák meg a Bélin kapcsán, engem meglep, hogy azt hallom, hogy egyes tagállamok, de maga a központi bank képviselői is bizonyos tartozásokat kizárnak. Ön is utalt erre. Szerintem az Európai Uniónak ki kell állnia a bankok megbízhatósága mellett, és nem szabad negatív piaci utalásokat tennünk a bankjaink állapotára. Sőt, általánosabban fogalmazva, ha megengedi, egy második témát is fölvetnék. Az inflációs várakozás most tíz évre előre mutatva jóval alul haladja a központi bank tervezett százalékos összegét. Önök milyen intézkedésekkel próbálják majd megmenteni a központi bank reputációját, hogy ez továbbra is komoly intézménynek tekinthető. Hogyan lehet középtávon ezeket a kamatlábakat befolyásolni? És milyen eurozóna pénz- és adóügyi hozzáállást látna egészségesnek, hogy ebbe az irányba hasson, és szeretném azt is öntől hallani, hogy milyen inflációs arányt és mennyi idő alatt tekintenének önök a központi banknál sikernek vagy bukásnak. Köszönöm. Leszeretném szögezni, hogy a pénzügyi stabilitás kapcsán megfogalmazott kivételek, ezek a BRRD-n belül fogalmazódnak meg, tehát ezeket nem én vagy más központi banki alkalmazottak találtak ki, ezek a BRRD szabályai között szerepelnek, és én csak ezekre utalok. Azzal egyetértek, hogy a sikeres végrehajtásnak egyik pillére a BRD. És ezeket a szabályokat akkor tudjuk sikeresen átültetni, hogyha ha a bankoknak kellő ö, veszteségabszorpciós kapacitásuk van. És pont ezen dolgozunk, hogy meglegyen nekik. Ugyanakkor egyetértek önnel abban, hogy ezen új szabályok végrehajtása, pontos és gyors végrehajtása még probléma. Itt kell javítani a helyzeten, de ez attól is függ egyébként, hogy a tagállamok hogyan értelmezik ezeket a szabályokat, hogyan fordítják le őket. In other words, we had two cases, two countries. Tagállami jogszabályokra Portugáliában, Olaszországban már láttuk, hogy ezeket nagyon különbözőképpen lehet értelmezni, és ez nem elhanyagolható szempont, mert az eurozónán belül, ha egységesebb lenne a végrehajtás, akkor a hitelezők eh, elhiszik majd, hogy egyforma velük szembeni elbánás, de sajnos nem, itt még nem tartunk. Tehát a bankunió még, ez, ez a pillére bankuniónak még nem valósult meg. Tehát csak tisztázni szerette volna, hogy mi a hozzáállásom az IBRD szabályokhoz. Ami az inflációs várakozásokat illeti, igen, jól mondja, elmaradunk a saját terveinktől. Persze nem csak egy mutatót használunk. Ugye van az öt éves várakozás, GDP mutató, de mi mutatók sokaságát használjuk. És valóban vannak, amelyek területén teljesen elmaradunk a kitűzett széloktól, de sok egyéb mutató is van. Pont ezért fogjuk a következő tanácsi ülésen a monetáris politika kérdését elővenni. Mi olyan inflációt szeretnénk, azt neveznénk sikernek, hogyha 2% körül alakulna az infláció. És éppen ezért az a kitekintés, amit magunknak megszabtunk, ez egyre hosszabb időre tekint ki, Eredetileg 2017-ig akartuk elérni ezt a 2%-os átlagot, most még messzebbre tekintünk. De miért? Azért, mert a világ többi részén olyan hatások vannak, főleg a feltörekvő gazdaságokban, vagy az olaj árak kapcsán, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni, és amelyek ugyanakkor az infláció alakulását lassítják. Egyébként ugyanezzel küzdik az USA is, de Japán is. Tehát az egész világon hasonló a helyzet ebből a szempontból. Az más kérdés, hogy ez aztán elég és jó alap ahhoz, hogy a monetáris politikában kitűzött céljainkat feladjuk. Na erre viszont az a válaszom, hogy nem. Tehát nem adjuk fel ezeket a célokat. Végül pedig egy nagyon nehéz, nehéz kérdést tett föl, hogy mi az eurozónán belül a jó pénzpolitika szerintem a jelenlegi, vagyis az enyhén terjeszkedő, enyhén expanzív pénzpolitika, miközben figyelembe veszi a stabilitás és növekedési paktumot is. Összességében tehát ezt válaszolnám, de könnyű azt mondani, hogy ez politikailag elérhető, nagyon nem mindegy ilyen szempontból, hogy milyen a költségvetés összetétele. Nem is a számok számítanak annyira, hanem a számok közötti viszonyok. Köszönöm szépen, Márko Dáné kap szót, köszönöm szépen. Köszönöm, kettő kérdést szeretnék feltenni az elnök úrnak. Az egyik a közös valuta és a fenntarthatósága. 40 évnyi gazdasági nehézség után most azt látjuk, hogy 17 év után megállapítható, hogy a közös valuta bukás a több ország az eurozónán belül igencsak elmaradott, majdnem, majdnem meg is bukott. Paduan, el, Paduan miniszter úr a munkaügyi bizottságban egy hónappal ezelőtt azt mondta, hogy ha nem lesz változás, akkor a akkor egész egyszerűen a foglalkoztatás össze fog omlani, a foglalkoztatási piac össze fog omlani. Ön egyetérte a miniszter úrral, ezt szeretném kérdezni. Egyetérte vele, illetve azokkal a nagy szakértőkkel, akik szerint hogyha meg akarjuk tartani a közös valutát, akkor el kell fogadnunk a nagy munkanélküliséget. A második kérdésem pedig egy a héten zajló vitára vonatkozik, amely a gazdasági világban, illetve itt az EU-ban is felmerül, vagyis, hogy az állampapírokat el lehet-e fogadni kockázat nélküli, kockázat nélküli vagyonnak. Ezt szeretném tehát feltenni önnek kérdésként. Tehát elfogadhatjuk-e, hogy az állam papírok az európai rendszeren belül legyenek kockázatmentes vagyonok. Ez mit jelentene az európai banki rendszer stabilitásának szempontjából, amely bankrendszer még most is kiigazításokra szorul, hogy megtartsa a jelenlegi helyzetét. Kis példaként említeném, hogy az olasz bankrendszerben manapság körülbelül 400 millió eurónyi állampapírt birtokolnak az olasz bankok. A, financ, a pénzügyi stabilitás, illetve az állampapír piacok szempontjából mit tudná erről mondani? Köszönöm. Talán angolul válaszolnék, vagy olaszul, nem is tudom. Akkor olaszul válaszolok. Köszönöm, hogy felszólaltok ezen a nyelven. Ami a második kérdést illeti, először a második kérdésre ve, ö, szeretnék válaszolni. Tehát lehet-e risk-free az állampapír? Erre már, ö, két é, erről már két éve folynak a tárgyalások. Az a helyzet, hogy a pénzügyi válság a 2000 10-11-es dovili megállapodás értelmében az állampapírok nem kockázatmentesek, ugyanis az LKB stressz tesztjében, illetve más teszteken kiderült, hogy ezek nem kockázatmentesek. Az állampapírok nem kockázatmentesek, ez tény. Na már most ezt a tényt kell általános szabályokká alakítanunk, de hát tudnunk kell, hogy itt globális helyzetről van szó, nem csak rólunk Európáról, nem csak mi kezdtünk bele ebbe a kezdeményezésbe, hanem azt is meg kell néznünk, hogy más joggyakorlatban hogyan is állnak ehhez a kérdéshez. A Bázeli Bizottság, amely szabályt kell, hogy kidolgozzon az összes országra vonatkozóan, vagyis az Egyesült Államok, Japán, illetve az Egyesült Királyság szempontjából is. Tehát ez a bizottság már jó ideje gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne úgynevezett óvatossági szabályt kidolgozni az állampapírok szempontjából. A, már ki is adtak egy dokumentumot, illetve az lkb nek egy jegyzete is már eszmecserének volt az alapja. Mint ahogy mondtam, egy igen fontos kérdésről van szó, olyan kérdésről, amelyet meg kell, válaszol, meg kell válaszolnunk, méghozzá nagyon óvatosan és nagyon fokozatosan kell megválaszolnunk ezt a kérdést. Ami pedig az első kérdést illeti, nyilvánvalóan a szempontjaink nem azonosak. Szerintem az euró nem feltétele az állandó munkanélküliségnek ugyanis a munkanélküliség nagy részben a válságnak tudható be, részben pedig a gazdasági politikának, amely a válság előtt volt jellemző. 10,6 százalék, kb. 11 százalék alatt van most a, a munkanélküliség az eurozónában. A válság előtt nem volt a sokkal másabb. Természetesen vannak hiányosságok, méghozzá szerkezeti hiányosságok, amelyek a munkanélküliséghez vezetnek, és természetesen a közös valuta elfogadása olyan kötelezettségeket hozott magával, amelyek nem voltak meg régen. Persze ebben az új helyzetben meg kell változtatni a gazdaságpolitikát is, és bizonyos reformokat is szükséges bevezetni. Elnézést, hogy ilyen gyorsan válaszoltam, vagy ilyen hosszan válaszoltam olaszul. Köszönöm, hogy ezt megtehettem. Az intézményük amúgy is a többnyelvűség alapjain dolgozik. Elnök úr, január végén bejelentette az új monetáris politikát, most márciusban ezt kiegészíti. De úgy látom, hogy a nem konvencionális eszközök most már túl sokan kezdenek lenni, és a kétszázalékos inflációs cél üdvözlendő, de melyik eszköz az az említettek közül, amely aztán ténylegesen ebbe az irányba hat, és csökkenti vagy növeli az inflációt? Ugye három éves programról beszélünk, és mégis azt látjuk, hogy sok tagállamban még nem indult be a növekedés, pedig ugye az életbiztosítók, a magánbiztosítók nélkül ez nem fog működni. Tehát, hogyha ezt a mm, mennyiségi könnyítést alkalmazni akarják, akkor ezt úgy kell alkalmazni, hogy a spekuláció ne kapjon teret, ugyanakkor a gazdaság fölpörögjön. A strukturális recessziót szerintem a meglévő eszközökkel nem fogják kirántani a jelenlegi helyzetéből. Más eszközökre is szükség lenne. Az eurozóna ráadásul nagyon sokféle, a 28 tagállam mindegyike teljesen más gazdasági helyzetben van. Nem lehet egy kalap alá venni őket. Hogy lehet viszont akkor az egyéni országok különbözőségére való tekintettel ezt a lefele spirált megállítani. Ez egy kicsit olyan, mint a Titanic elsüllyedése ellen vívott harc. Ön szerint van az eurónak jövője, vagy pedig az eurozónának eljött a vége? Igen, szerintem az eurónak van jövője. Közgazdászként nyilván, így gondolom. De ezzel folyamatosan dolgoznunk kell, hogy ez így is legyen. És itt egy előző kérdésre utalnék vissza, hogy ezt a kihívást a monetáris integráció elmélyítésére kell felhasználni kérdésének első részére válaszolva, hogy van-e a központi banknak elég eszköze? Igen. És hogy az a felvásárlási program rugalmas-e? Elég rugalmas-e? Hogy a változó körülményeknek megfeleljen. Igen, egyes paramétereket változtatni kell menet közben. Ki kell bővíteni a horizontot. Már decemberben döntöttünk erről. 680, egy 700 milliárd euróval nőtt 2009-hez képest a likviditás. Tehát az eredeti program kétharmadát megvalósítottuk, tehát ez nem elhanyagolható. Meggyőződésünk, hogyha szükséges, review and possibly és erről majd a igazgató tanács márciusban dönt, apró módosításokat végre lehet hajtani ha így dönt a tanács, akkor a sok-sok eszköz közül majd válogatunk, és meg tudjuk valósítani a felvásárlási programot. Van bőven erre instrumentumunk. Pablo Zálba. Oh, Néhány másodperc csak az egész. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolul szólok hozzá. A Brexitről szeretnék szólni, úgy gondolom ugyanis, hogy el kell mélyíteni az eurozónát, ebben egyetértek önnel, abban is, hogy az európai belső piacot és a valutauniót meg kell védeni. A ez egy nyilvánvaló dolog, de kérdés az, hogy a belső piac valóban veszélyben van-e, a valuta unió valóban veszélyben van-e az Egyesült Királysággal való tárgyalások miatt, ezt szeretném, hogyha részletezni. A bevezetőben azt is elmondta, hogyha jól értettem, hogy állami beruházásokra van szükség, alacsonyabb adókra de hát szigorúnak is kell lenni akkor, amikor a stabilitási egyezményről és alkalmazásáról van szó. Vajon ez nem a kör négyszögesítése-e? Végül pedig az eurozónáról, ugye itt a, az, Európa, az eurozóna bank, bankjainak helyzetét mondta el, Most azonban egy óriási pénzpiaci instabilitás előtt állunk. Vajon akkor túlzottan reagáltak a piacok? És a következő záró kérdés pedig a bankok rekvizíciójával kapcsolatos. Olaszországgal kapcsolatban azt mondják, hogy másként kezelik azokat a bankokat, mint másokat. Van-e olyan érv, amivel mindezt visszautasíthatja, vagy tisztázza? Thank you. On, on the first question is... Az első kérdéssel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, az LKB e nem vesz részt ezekben a tárgyalásokban, és nem mondom azt, illetve nem láttam semmit, mivel nem vagyunk még, nem vagyunk benne a tárgyalásokban. Mégis úgy gondoljuk, hogy ami az LKB e felfogását illeti, vannak útmutatók a tárgyalásokra vonatkozóan és hogy az eredmény az uh, nyilvánvalóan az egységes, a belső piac megőrzése, védelme, és annak a védelme, hogy a jövőben is jogunk legyen mélyíteni a monetáris uniót. A második dolog az, hogy hogyan tehetik meg az országok mindazt, amit én javasoltam hogy tegyenek meg a szabályok keretében. Szerintem abszolút bizonyítható, hogy ez megtehető folyamatosan ismétlem, hogy a költségvetés összetétele legalább olyan fontos, hanem fontosabb, mint az agregát mérete. A második dolog pedig az is bizonyítható bőven, hogy a jelenlegi szabályokban benne van a rugalmasság. A bizottság kezeli a rugalmasságot, és ők a rugalmasság őrei is. Az is bizonyítható, hogyha a legtöbb eurozóna tagot nézzük, akkor őrájuk nem igazán mondható el, hogy zsugorodó költségvetésük van, ez nem állítható. Hogyha a világszintű összehasonlítást végzünk, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, és az agregált helyzet, ahogy mondtam, enyhén expanzi, enyhe expanzióban van ez évben. Erre persze figyelni kell. Az Eurozóna bankjairól. De azt hiszem, elmondtam már korábban is, hogy nagyon eltér a 2012-es helyzetül a mostani helyzet. Talán a legfontosabb az, hogy a bankok jelentősen erősítették a tőkehelyzetüket az elmúlt években. a szignifikáns intézményeknél pedig a, a mm, tőke megkerülés arány 13%-ra emelkedett a 9-ről, tehát sokkal jobban ellenállnak a sokkoknak, és a, a banki tőke minősége is e, javult. És azt is mondtam, hogy 2015-ben a bankok a felügyeletünk mellett, tehát a szignifikáns bankok tovább növelték 2012-höz képest a nyereségüket. És azt is elmondtam, hogy természetesen vannak olyan bankok, ahol túl magas a nem teljesítő hitelek aránya, de azt is mondtam, hogy az LKB e hogyan értékeli ezt. Azt mondtuk, hogy azok az NPL-ek, hogy, beazo- hogy azonosítottuk ezeket az NPL-eket, tehát a nem teljesítő hiteleket, és egy közös definíció alapján ellenőrizzük, és azóta megfelelően e, biztosítják, e, e, támogatják ezeket. Tehát nem váratlan kérés az, hogy az átfogó értékelés mentén ezt a bankok megtegyék. Végül pedig az LKB tisztában van azzal, hogy az NPL kérdésének megoldása, tehát a nem teljesítő hitelek kérdésének megoldásához idő kell, de azt e, szabályszerűen kell tenni. Nem tudom, a negyedik kérdés mi volt? Az olasz újratőkésítés. Ugye elhangzott, hogy eltérő bánásmód van Európában az újratőkésítés terén a különböző bankok között. Én azt kérdem, kérdeztem, hogy van-e ilyen vagy sem. Nem, nincsen. Nincsen eltérő bánásmód. Azt mondja, hogy az, ahogy az olasz a bánunk, az más, mint a többi, de hogy is nem, egyáltalán nem bánunk különbözőképpen. Az, hogy létrejött az SN, annak pontosan az az oka, hogy megfelelő felügyeletet lehessen következetesen minden eurozóna beli bankra alkalmazni. Ez nagyon fontos, ezt nem szabad elfejeznünk, elfeledkeznünk, és ez az alapja annak, ahogy tulajdonképpen az emberek ebben a rendszerben dolgoznak, ebben az ellenőrzési mechanizmusban, az LKB-nál. E Köszönöm szépen, Pervans Ferez. Köszönöm, elnök úr. Visszatérnék egy pillanatra egy olyan kérdés, amit Ferrer asszony tett fel önnek a Bélinnel kapcsolatban. Ön ugye különböző elemekről beszélt, de minket az aggaszt, hogy a valósággal szembesülve az a benyomást támad bennünk, hogy a Bélin mechanizmusra a többi kiegészítő intézkedés nélkül nem fog működni, sőt, alássa a többi sikerességét is. És szeretném, hogyha pontosan válaszolna erre a kérdésre. Említette azt is, hogy márciusban, amikor majd megvizsgálják, megvárom, még tud rám figyelni, a monetáris politika hatékonyságát, akkor a bankokra gyakorolt hatását is felmérik, aláírja azt, hogy a szükséges likviditással még vannak gondok, és azon a területen is, hogy a pénzügyminiszterek eddig még nem nagyon tettek az euró fennmaradásáért érdemben. Ezt a második kérdést összekötném azzal a kérdéssel, hogy milyen időtervet terveznek. Ugye az Egyesült Királysággal tárgyalnak, az öt elnök összeült, de az Európai Unió legnagyobb vívmányát, magát a vívmányokat mindenképpen ki kéne meríteni, használni kéne. És ebben a szoros Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalás sorozatban ön milyen esélyeket ad az Egyesült Királyság bennmaradásának a népszavazás eredményére vonatkozóan? Milyen elképzelései vannak? Előfordulhat-e, hogy a kormányok függésében levő szereplők, pártok esetleg teljességgel elutasítják az felvázolt költségvetési politikát, pénzpolitikát. Első kérdés a brr re vonatkozik. Igen, valóban szükség van a másik két pillére is. A BRRD mindenképpen azonban javulást hozott, és azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk, bár vannak a különböző országokban különböző interpretációk, de alapvetően ugyanazok, mint amit más országok is megléptek. A BRRD sikerének az az áloga, hogy, és ezt már mondtam ma, legyen elég abszorciós kapacitása a bankoknak, illetve hogy ezeket a szabályokat pontosan betartassák, és a nemzeti hatóságok pedig harmonizáltan alkalmazzák a szabályokat. Az átállás az új rendszerre komoly változás volt, tehát itt nagyon elkötelezett átláthatósági a bankok által, a nemzeti hatóságok által meghozott intézkedésekre van szükség, illetve a takarékkal rendelkezők informálását is, akik ugye bankkötvényekbe ruháznak be, is át kell alakítani. Mindenkinek meg kell értenie, hogy kötvény, a kötvényvásárlás kockázatos dolog de a bankosok hozzá vannak elszokva, viszont az átlag polgárok nem, tehát őket tájékoztatással kell biztatni, vagy, vagy hát velük megértetni, hogy milyen előnyei, hátrányai lehetnek egy ilyen lépésnek. És persze közben a biztosítási struktúrákat is hozzá kell igazítani az eseményekhez, és ha ez megtörténik, akkor viszont egy jól szervezett, átfogó rendszerben valósul meg a dolog. A második gondolatom, arra is van adatunk, hogy monetáris politikánk, a, az eszetvásárlási program, a, a hitelfacilitási eszköz negatív aránya mind abba az irányba hatnak, hogy a központi banktól kapott pénzeket a bankok a reálgazdaságban használják föl. Látjuk, hogy javul, javulnak a hitelfelvételi felvételek, csökken a nagy és kisvállalatok közötti hitelfelvező képességi szakadék. Tehát alapvetően egy lassú, de folyamatos javulást látunk, annak köszönhetően, hogy a monetáris politikában végrehajtottuk ezeket az intézkedéseket. A harmadik kérdés az ötelnök jelentésére vonatkozott. Az ötelnök jelentés sének két célja volt. Egy rövid távú és egy hosszú távú célja. Ezt meg is fogalmazzák, listázzák, hogy melyek a rövid és hosszú távú célok. A hosszú távú cél a monetáris unió mélyebb integrációja. De a jelentés semmit nem mond arról, amikor a hosszú távú célokról beszél, hogy ezeket függővé kéne tenni az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalástól. A két dolog különálló folyamat, külön is kell őket látni mindenkinek. Köszönöm, Márkusz Felber kapszót. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, köszönöm, hogy eljött a bankstabilitás témájában kérdezni. Ön ugye a bankok ilyen értelmű felülvizsgálatára is és felelős, az eurozóna nagybankjainak felügyeletéért, és megállapították az egyik nagyobb banknál az úgynevezett konvertibilis kötvények nyomás alá kerültek, és a stressz tesztet korábban ugye nagy sikerrel ez a bank teljesítette, de most mintha mégis a stabilitásával lenne baj. Most akkor mégsem olyan stabil ez a bank, mint ami ennek a teszt során besorolták? Well, I, um, I have to say el kell mondanom, hogy igen, ezt a kérdést az SSM elnökének kellene feltenni, aki majd holnap fog felszólalni az interparlamentáris hét keretében. De hadd mondjam el, hogy véleményem szerint a jelenlegi piaci változások inkább általános tényezőknek tudhatók be, mert ami a egyre csökkenő gazdasági aktivitást illeti. A tőke elkötelezettségek nem javultak, és az erős tőke helyzetből nem profitáltak a bankok. Ami a konkrét eszközöket illeti, az SSM, az LKB azt elmondták, hogy az MDA-t tovább fogják növelni. A Ez az MDA megerősítését már elemezték és megerősítették, és az MDA-t akkor fogják beindítani, hogyha a bank első és második pillére, valamint az egyéb pufferek erre okot adnak. Tehát ezt az MDA-t a maximum kiosztható mennyiséget majd akkor fogják alkalmazni. Daniel Louis egyébként erre tudna válaszolni. A jelenleg a banknak kell az SSM-et al, alkalmaznia. Erre emlékeznünk kell. Ami pedig az adott bankokat illeti, a bevezetőmben említettem, hogy vannak olyan helyzetek, ahol is, hát keresem meg a jegyzeteimben, I said clearly some parts of the... Azt mondtam, hogy a bankszektor bizonyos része nagy kihívásoknak van kitéve. Ide a ide a jogszabályozás, a jogi vita, illetve a struktúra újra gondolása is tartozik. Az SSM tehát tudatában van ennek, az SSM elnöke jobban is tudna erre a kérdésre, erre a konkrét kérdésre válaszolni, vagyis arra, hogy a konkrét bank, ugye ez volt a kérdés, a konkrét bank hogyan is jelenik meg az átfogó értékelésben. Még nem vagyok olyan gyors, tehát Arról van szó, hogy a bankfinanszírozáshoz több forrást kell eh, a stabilitás miatt kialakítani, és további nyomás próbálna, vagy indítana mindez majd el. A konkrét eset egy a saját tőke átalakítása és a források eh, felhasználása lett volna ezen a rendezvényen a téma. Ahogy már mondtam, tehát Daniel Louis tudna erre a kérdésre legjobban válaszolni, ezt holnap nyilván meg is teszi majd. Mert mint gyakran beszélünk az elválasztásról, a szeparációról, itt látható a monetáris, illetve a felügyelő politikának, döntésoknak az elválasztása. Köszönöm. Itt az eszemmel is beszélünk ezekről az intézkedésekről, ugyanis van, aki azt látja, hogy több rugalmasságra lenne szükség. Daniel Louis is azt mondja, hogyha a kokoszt, a az osztalékokat, a közvényeket egy kosárba tennénk, az nem biztos, hogy jó megoldás lenne a jelenlegi jogi szabályozásban, de erről majd holnap fogunk beszélni, illetve a jelentést, amely ezzel a témával foglalkozik, még a ma délután folyamán megszavazzuk. Jakob. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök úr. Drági elnök úr, szeretnék kettő kérdésre visszatérni. Az egyik kérdés a Tusk levéllel kapcsolatos, illetve ennek a hátterével a Brexit-tel kapcsolatos népszavazás tekintetében. Az, elmú, az elmúlt válaszaiban optimizmusról tett tanúbizonyságot, már ami a belső piacot illeti, illetve a közös valuta kérdését. Azt láthattuk, hogy az ön hozzáállása nem volt teljesen megfelelő, ugyanis nem hiszem, hogy britek számára ez olyan fontos lenne, tehát, hogyha erről a témáról a tárgyalásokon bármi szó is essen. Én hajlamos vagyok arra, hogy elhiggyem, hogy a briteknek ez egy fontos téma, akkor van itt átfedés, és úgy tudjuk megnézni, hogy megfelelően működik-e a közös valuta, hogyha nagyon figyelünk arra, hogy milyen konfliktus alakulhat ki potenciálisan ezen két terület között. Tehát az első kérdésemet egy kicsit elmélyíteném. Tehát ön szerint hon, hogy lehet a két terület között konfliktus, és hogyan lehetne ezt a legjobban megoldani? A második kérdésem pedig a nemrégiben bekövetkezett pénzügyi turbulenciára vonatkozik. Ön maga is kiemelte, hogy ezeket a problémákat nem a meglepő fordulatoknak kell betudni, hanem egy nagy föld, nem egy földrengésnek, hanem egy, egyfajta makrogazdasági kilátásnak. Tehát nem is stressztesztről volt itt szó, hanem sokkal kevesebbről, és mégis csak jelentős reakciókat váltott ki. Ezen fejleményeknek a fejleményeket háromféleképpen értelmezhetjük. Racionálisak a piacok, ez az egyik értelmezés, a másik pedig, hogy a piac reagál a bélinre, a harmadik pedig az, hogy a javulásoknak a jó eredményeknek az ellenére, talán még nem tettünk eleget. Ugyanis, hogyha a makrogazdaságban egy kis megrengés ilyen, ilyen reakciókat válthat ki, akkor mi lesz, hogyha nagyobb hatás éri a piacot? Mit gondol erről a harmadik lehetőségről? Yeah, so your first question. Az első kérdése a válasz. nem szeretnék optimistábbnak hangzani, mint amilyen vagyok. Tehát a, az biztos csak az EKB-val kapcsolatban, vagy legalábbis abból, amit elmondtam, hogy az a két elv, ami számunkra minden egyéb fenntartást felülír, azt jó lenne, ha a tárgyalófedek szem előtt tartanák. Mégpedig a kettőnek közül bármelyiknek a gyengítése gyengít, fel, felhigítaná az unió szisztemikus jövőjét és a monetáris unió rendszerszerű jövőjét is. Tehát a kérdését inkább egyfajta felkérésnek veszem, hogy ne feledkezzünk erről meg, és ebben egyetértek önnel, és én magam is támogatnám ezt, mert szerintem ez, a, ez kell, hogy a domináns vélemény legyen a tárgyaló vezetők körében az Európai Tanács, a politikusok között a megállapodás kapcsán. A második kérdés azzal kapcsolatos, ami a közelmúltban történt. Különböző tényező kombinációjáról van itt szó. Ez nem egy valamelyest halványabb kitekintés egy súlyosan, vagy, vagy lényegesen halványabb perspektíva a feltörekvő piacok számára. Bár a kínai kormány közelmúltbeli lépései azt mutatják, amit a legutóbbi sajtótájékoztatón is megjegyeztem, tehát, hogy eleget akarnak tenni a felelősségüknek mindannak, ami a felelős saját felelősségük, de úgy gondolom, hogy a piacok szempontjából ennél többet kell tenni. Nem pusztán a több, mint valószínűen gyengébb kilátások, hanem még egyéb tényezők is szerepet játszanak, mint az olajárcsökkentés, bizonyos termékek ára, és bizonytalanság van a tekintetben is, hogy mennyire erős a világ más területeinek gazdasági fellendülése, vagy válságból való kilábalása annak tükrében, hogy úgy gondoltuk, hogy ez a kilábalás erős és előrelátható lesz. Tehát többféle kombináció, a tényezők többféle kombinációja van itt előttünk. És akkor most a kérdésének utolsó részére térve, hadd mondjam el, hogy az, hogy jelentős mértékű politikai nyomás jellemezte a politikusokat, ez tulajdonképpen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a bankoknak megemelkedett az alaptőkéje, a kötelező alaptőkéje. Ezt mondtam, hogy 9-13-ra emelkedett a, a piacok hoz képes való ellenálló képességük is. Ez, ez erősítette a bankokat végeredményben, hogyha súlyos árfluktuáció lenne minden forrásnál és terméknél lett volna még a válság előtt, és akkor biztos vagyok abban, hogy sokkal törékenyebb lett volna a rendszerünk a mainál so erősebbnek tekintetjük a rendszert globálisan és Európában egyaránt. Nyilvánvaló az is, hogy a tőke megtérülési arány még nem elegendő. A bankok ugyan erősebbek, de az alacsonyabb kockázat még nem fordítható át megfelelő tőke megtérülési arányra, illetve olyan léptékű tőkét fektettek be, hogy az ROI most különösen a, koz, a kockázathoz mérve még alacsony. Ami pedig az új szabályok bevezetését illeti, ez nem globális, hanem európai jelenség. Hogyan lehetne elmondani a banktőke oszcillációját bárki másnak, ahol más a rendszer. Ennek az eurozónára lehet hatása, de ez csak egy plusz elem lenne. Tehát tegyünk most többet, legyen még nagyobb tőkekövetelmény? Azt hiszem elmondtam már, hogy a kormányok és a felügyeletek vezetői mire jutottak sajtónyilatkozatukban, akkor, amikor a Bázel Bizottság munkaprogramját áttekintették. Azt mondták, hogy ezt az áttekintést, át nem emlékszem rá szó szerint, de valami olyasmit mondtak, hogy jelentő, átlagosan jelentős tőkeemelés nélkül kell ezt elvégezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kellene többet tennünk az intézkedéseinkkel, ezt is kommentáltam már korábban. Köszönöm szépen. Uh, Danuta Hubner. Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, jó napot kívánok! Szeretnék visszatérni a brit népszavazás kérésére, mert úgy gondolom, hogy azt kell feltételezzük, hogy a tárgyalások gyakorlatilag lezárultak, vagy a héten lezárulnak. És az egységes piacsal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az új megállapodásban a pénzügyi ágazatra egy egységes szabály kialakítása várható, nem csak Nagy-Britániára, hanem minden tagállamra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy tehát minden nem euró tagállamra visszafele menőleg is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon súlyos kockázatokat jelent. A másik kérdés pedig azzal kapcsolatos, hogy nem tudom, hogy mi lesz márciusban. Bocsánat. Mi volt az, akkor az első kérdés mi? Én csak nem kérdés, csak mondom, hogy lezárultak a tárgyalások, és és hát fennáll a kockázata annak, hogy a pénzügyi ágazatot veszélynek lesz kitéve nem csak Nagy-Britannia, hanem az összes nem euró tagállam, úgyhogy nem lenne szabad aludni a, a tárgyalások végéig, jobb lenne, hogyha beavatkoznának. A második kérdésem az a monetáris politikára vonatkozik, amely éveken keresztül igen laza politikaként agresszív szabályozással volt összekapcsolva. Azt hiszem a bankoknak a változás, vagy viselkedése előre látható ez alapján a monetáris politika változásaival. A kérdés tehát, hogy milyen szakpolitikai változások várhatók. Aztán van egy olyan kérdésem, hogy tudnak tárgyalni a maguk is a bankok, amint az amerikaiak, amikor néhány héttel ezelőtt kezdték a, a szövetségi tartalékokkal kapcsolatos kérdéseket, a valuta ellenőrzést, ami a pénzügyi ágazat nyilatkozatához vezetett. Tehát tudják figyelmeztetni őket valamilyen puha figyelmeztetésekkel, vagy kérhetik őket arra, hogy tartsanak tiszteletben bizonyos kockázatkezelési követelményeket? Tehát tudják irá, el tudják például terelni a, a hitelezőket a katasztrófáktól? Gondolja, hogy ez működne Európában? Hát két perc a kérdés, és két perc a válasz. Már rég. De ha három perc a kérdés, akkor nem lesz idő a válaszra. Jó, hát Ma először szólaltam fel. Bocsánat, ön használta fel az én időmnek a felét, ez így nem jó. Danuta, három percig beszélt majdnem. Igen, de maga beszélt vele az én időmbe. Well, I, uh, I take your first point as... Értem. Tehát az első megjegyzését azt nyilat, tehát kinyilatkoztatásként kiá, vagy kijelentésként értelmezem természetesen. Mint mondtam, nem vagyunk részesei a tárgyalásoknak, az elveket, azokat képviseljük, de nem vagyunk bent a tárgyalásokban. A második dolog, hogy tárgyalunk-e a balkokkal. Persze, hát beszélünk velük megfelelő formátumban mindig tárgyalunk velük, a pénzpiacokkal, a pénzügyi közvetítőkkel, mert információforrást is jelentenek. És a szabályok, a viselkedési szabályok, amelyeket eh, kiadunk, azokat különböző döntések kapcsán átláthatóvá kell tenni, ezt elmondtam már több alkalommal. Még akkor is, amikor nem, még akkor is igaz ez, amikor nincsen semmiféle érdek összeütközés sem. De tárgyalunk velük. Vannak olyan félhivatalos, hivatalos alkalmak, amikor összeülünk, például a pénzügyi közvetítőkkel, az ágazat képviselőivel az LKB-ban tesszük ezt fel, és akkor ott prezentációk vannak, stb. Szóval figyelembe veszük azt az információt, ami a piacokról, bankoktól jön, és ezt nagyon fontos elemnek tekintjük a döntéshozatalban. Igen. Még 20 másodperc van. Az infláció leküzdése érdekében úgy gondolom, hogy az új pénzek injektálása mégiscsak hasznos lehetne nem tudom, hogy lát-e olyan technikát, amit a, amivel az LKB a gazdaságban új pénzeket injektálhatna. Persze ezeket a gondolatokat végig gondoljuk, de ezeket az elképzeléseket még sehol nem te- tesztelték, egyetlen egy nemzeti banknál sem, központi banknál sem de azt ennyit elmondhatom, hogy ezek a gondolatok súlyos komplikációkat jelentenek. Egyrészt könyviteli, másrészt pedig fiskális szempontból. A tekintetben, hogy a monetáris politika mely mértékben avatkozhat be a pénz, pénzpolitikába. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, Köszönjük, hogy eljött. És köszönjük az erőfeszítéseit is. Miután ezt persze elmondtam, szóval szeretném tenni, hogy a központi bankot általában azzal kritizálják, hogy túl későn túl keveset tesz, vagy mind a kettővel. Konkrét példát is mondanék. Amikor a Federal Reserve elkezdte a QA-t, akkor gyakorlatilag mindenféle papírt elkezdett fölvásárolni. Amikor a központi bank néhány évvel később ugyanezt elkezdte csinálni, akkor tudjuk, hogy mit csinált. Nagyon szelektíven tette ugyanezt. Amennyiben van időm, elnök úr, akkor elmondanám, hogy emlékszem, hogy körülbelül egy évvel vagy néhány hónappal ezelőtt itt önnel már egyszer egyeztettünk azokról a mechanizmusokról, amelyek az MPL-t szabályozzák, és a helyi hatóságok feladatáról volt szó. Most, mintha a központi bank megváltoztatta volna a saját véleményét, ezzel kapcsolatban várnám a véleményét. Még egy megérzés, Múlt héten Cipruson nagy vita folyt arról, hogy a központi bank hogyan valósítja meg a, a nem fair banki gyakorlatokkal kapcsolatos fellépését, és nagyon heterogén módon járnak el a tagállamok ebben az ügyben, és ennek persze sok oka lehet, de kérdésem egyszerű. Lát, említette a központi banknál lehetőséget igényt arra, hogy a tagállamok know-how-ját egy kicsit javítsa, és a jobb végrehajtás érdekében, az unfair gyakorlatok visszaszorítás érdekében valamit tegyen. A második kérdésére a válaszom egyértelmű, nem nagyon. Mert Az unfair gyakorlatok elleni harc a nemzeti hatóságok feladata. Mi is gondolkodhatunk és gondolkodunk is azon, hogy hogyan segítsük a nemzeti hatóságokat az egységes végrehajtásban az eurozónán belül, hogy hogyan kell, milyen magatartási kódexet kéne előírni a, a nem fair gyakorlatok visszaszorítása érdekében, de jelenleg sajnos ez vagy nem sajnos, de a nemzeti hatóságok dolga. És tehát mi legfeljebb segíteni tudunk. A második témában nem, nem, szerintem nem jól emlékszik. Mert amikor az olasz MPL-ekről kérdeztek, azok az ABS formátumban jöttek létre, és azok kollet, ö, ö, second best rating of single A. And there are... Kollaterális jogosultak, ha bizonyos szempontokat, biztosítékokat megkaphatnak, hogyha megfelelnek bizonyos szempontoknak. Az, hogy az egyes ö, tagállamok hogyan alakítják a monetáris politikát, az nagyon különböző tud lenni, és különbözőek az intézményrendszerek is. Például az USA alapvetően piac alapú rendszer, és a piacokon keresztül valósul meg a pénzfolyás, és az ő rendszerük, intézményrendszerük teljesen más, mint a miénk, amely a miénk bankalapú. Nálunk a bankok tudnak biztosítékot adni, és ezeket viszont nem könnyű beárazni, hogy a kis és középméretű vállalkozásoknak mikor, milyen feltételek mellett adjanak hiteleket. A központi banknak A biztonság növelése érdekében volt egy olyan intézkedése, hogy ezeket a hiteleket átalakította, beértékelhetőbbé tette, hogy használhatók legyenek ők maguk is a monetáris politika eszközeként. És ebben az értelemben üdvözölöm, üdvözöltem a bizottság javaslatát is. Köszönjük. Karigrasz Krisztus kap szót. Köszönöm. Elnök úr. Drági elnök úr, a görög kormánynak nagyon nagy nehézséget okoz a harmadik bélaút megállapodás és a memorandum végrehajtása. Az IMF szerint további intézkedésekre lesz szükség. Óriási a görög kormány és a hitelesek közötti szakadék. Ugyanakkor a görög kormány úgy gondolja, hogy megkaphatná a pozitív értékelést már február vége előtt. Az Európai Bizottság és az Eurocsoport a kettő között állnak valahol, és azt mondják, hogy az első felülvizsgálat legfeljebb húsvétkor történhet meg, és mutathat ki pozitív eredményeket, de addig még végre kell hajtani dolgokat. Mit gondol a központi bank erről? Lehetséges lesz a közeljövőben Görögországról pozitív értékelést írni, vagy új bizalomvesztés és likviditás hiány fog felmerülni, mint tavaly is? Hol tartanak a tárgyalások az NPL-ek vonatkozásában? amelyek ugye az összhiteleknek 40-50%-át teszik ki. Köszönöm. Először is a görög hatóságokkal a tárgyalások zajlanak, és most még korai lenne pontos időpontokról beszélni, hogy mikorra sikerül ezt majd lezárni, azt az értékelési időszakot. Bár nyilván nagyon fontos, amit az, hogy ez gyorsan megtörténjék, de egy intézkedés csomag részeként kell, hogy ez megszülessen, és ez elég komoly kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen általa. Tehát a gyorsaság is fontos, de a hitelesség megőrzése is fontos. Hogy mikor lehet lezárni ezt a tárgyalássorozatot, nos, az attól függ, hogy a hatóságok mit tesznek konkrétan a hatékony végrehajtás érdekében, az NPA stratégia végrehajtás érdekében. Nyilván gyors átültetésre lenne szükség, már csak azért is, mert a görög államnak is akkor több pénze lenne a magánágazat támogatására. Ennek van egy adóügyi fiskális vonzata, ugye a, be, a jövedelemadó és a nyugdíjreform. A nyugdíj rendszert már elkezdték reformálni, de itt még mindig vannak rövid és középtávú kihívások. Also, action is needed on the income tax front. Az aktuális és a bevételi fronton még sok tennivaló van. Nem lenne felelős a tárgyalások vége előtt itt bármit konkrétan mondani erről. Van ez Fernandez kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolul fogok beszélni. Eh, bienvenido, eh, señor Draghi. La verdad es que intervenir eh, al final de, de la sesión complica uno el... az ülés végén felszólalni, ez mindig nehéz, ugyanis a kollégák már mindenféle kérdéseket feltettek az imént. Úgyhogy nehéz az én feladatom. Pontos kérdéseket szeretnék feltenni. Az elmúlt hetekben láthattuk, hogy milyen nagy a pénzügyi instabilitás a bank szektorban. A Jakob kolléga például azt is felhozta példaként, hogy számos biztonsági intézkedést kellene megvalósítani. Illetve a feltőkítés is előkerült, mint példa. Ön szerint csökkenteni kellene-e a saját tőke tőkére vonatkozó kritériumokat, már ami az újra tőkésítést, a feltőkésítést illeti, ez az első kérdésem. A második kérdés pedig, itt stimulációs politikákat látunk az elmúlt négy évben. A monetáris politika expanzív volt, a stabilitás és növekedési paktum pedig olyan intézkedés, amely egyfajta mozgásteret ad a nehézséggel küzdő országok megsegítésében. Az országok, amelyeknek van saját megfelelő hatáskörük a költségvetésük tekintetében, ki kell, hogy ezt használják. A tavalyi év végén ugyanitt beszéltünk már azokról az országokról, amelyek nem megfelelően használták ki a költségvetési mozgásterüket. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, az uniónak valódi fiskális politikával kellene rendelkeznie. A kérdésem az lenne, hogy az LKB, illetve a többi hatóság hogyan is járul hozzá az Európai Unió költségvetéséhez, tehát nem a nemzetállamok költségvetéséhez, hogyan, az LKB hogyan lendíti fel az Európai Unió költségvetését, növekedését. Az első kérdés, hogy te az átláthatóságra, az átláthatósági biztonsági intézkedésekre vonatkozott. Véleményünk szerint a bizottság erős csomagot nyújtott be, olyan csomagot, amely megfelelő egyensúlyt, te, egyensúlyt teremtett a különböző szükségletek, méghozzá megfelelő szabályozásra vonatkozó szükségletek között. Ahogyan már az előbb is említettem, ezen két jogi aktusról éppen jelentést készítünk. Megjegyezném még azt is, hogy amikor a 2008-ban, 90 az első hullámban válaszoltunk a, válaszoltunk a válságra, akkor az Atlanti óceán mindkét partján hasonlóak voltak az intézkedések, és mégis különbözőséget láthattunk az Egyesült Államok, illetve az európai válaszadás között. Először is először is másodlagos hiteleket láthattunk, amelyek nem voltak megfelelően átláthatóak, Nálunk viszont eléggé egyszerű volt a, a helyzet, egyszerűen átlátható és megfelelően beárazható. Mindezt pedig a, a ráták, a ráták miatt volt így, amelyek az Egyesült Államokkal szemben Európában alacsonyak voltak. Ennek tekintetében azt javasoltuk, hogy együtt, a Bank of england együtt határozzuk meg, határozzunk meg egy átláthatós, átláthatóbb és jobban biztosítható rendszert. Ez pedig egy egészen erős csomag volt. Ami pedig a második megjegyzést, kérdést illeti, minden a bizottság kezében van a szerződés, a fiskális politika felügyelete, amikor is ilyen összetett, bonyolult szabályokat látunk, az alap mégiscsak az, hogy az országoknak ki kellene használniuk a fiskális mozgásterüket, amelyeknek pedig nincs ilyenük, azoknak nem kellene használniuk. Itt a költségvetés összetétele szintén ugyanolyan fontos, mint a költségvetés volumene. Köszönöm, Fulvio Mártusello. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagy aggodalmakat látunk Európában, Olaszországban, ami a bankstabilitást illeti, illetve a kis megtakarítók, valamint a KKV-k megvédését illeti. A BRRD irányelv nehézségeket okoz a bankoknak. A 2018 előtt már ezt alkalmazni kellene, ehhez azonban egy megfelelő információs kampányra lenne szükség, amely a, a megtakarítást használó embereknek szólna. Az új reformok, amelyeket az olasz kormány indított el, a bankok szívét érhetik, ugyanis eltörlik a közös vagyon feloszthatóságát. Így pedig megszűnik az a lehetőség, hogy egységes holding működjön, vagyis vagyis ez a helyzet alakult tehát ki. Olaszul válaszolnék, hogyha szabad. Ami a második kérdést illeti, nem tudok erre válaszolni, ugyanis ez az én hatáskörömön túl, kívül esik. Esetleg fel lehetne tenni ezt a kérdést az SSM elnökének. Ami azonban az első kérdést illeti, ezek a szabályok még éppen, hogy, éppen, hogy hatályba léptek, de szerintem még nem kellene őket most újra felülvizsgálni, ugyanis ez nehézkes lenne ami a szabályok alapokat illeti. Itt a bizottság, illetve a Single Resolution Board a az illetékes. Ami a szabályokról való nyújtást illeti, ez valóban rendkívül fontos. Láthatjuk Olaszországban, illetve Portugáliában is, hogy ezeket a szabályokat megszavazták két évvel ezelőtt. Vagyis kell, kellene, mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy segítsük a megtakarításokkal bírókat abban, hogy megfelelően használják az új eszközöket mondhatjuk azt, hogy kellene tudni, hogy mikor érdemes befektetni egy-egy kötvénybe, tudni kellene, hogy a kötvények befektető kötvényből mikor lehet veszteséget szenvedni, ezeket tudni kellene, de az embereket pont, hogy segíteni kellene ebben. Valamint az át, a bankok átláthatóságát is növelni kell, valamint az információ, több információt kell nyújtani a megtakarítóknak. Köszönöm. Az utolsó felszólalónk Hugbájé. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt drági úr. Mindannyian tudjuk, hogy önnek, illetve az LKB-nek milyen nagy szerepe is van az európai reálgazdaság támogatásában. Az eszközök tekintetében azonban megosztottak vagyunk. Azt mondta ön az előbb, hogy jó irányba haladunk, nehéz a helyzet, de tovább kell ö, haladni. Én, amikor európai polgárként olvasom az újságokat, akkor azt látom, hogy például az, Euró- az olasz miniszterelnök ö, mondjuk vitatja az LKB ö, intézkedéseit, illetve az amerikaiak is kérdezik, kérdéseket tesznek fel az Európai európai intézkedésekkel kapcsolatban, valamint azt is olvasom, hogy a, a tőzsdék megőrülnek, ugyanis nem értik még a görög mentőcsomagot, nem értik az olasz bankok helyzetét. Ugyanakkor azonban meg vagyok győződve arról, hogy amit ön a módszerekről, eszközökről mondott, azok tényleg úgy vannak, de hát itt bizalomra van szükség lesz a kommunikációra. Ön jobban tudja, hogy pénzügy, illetve bizalom, pénzügy szempontjából a bizalom és a kommunikáció rendkívül fontos, hogy ön szerint az LKB-nak, illetve a többi hatóságnak nem kellene nagyobb hangsúlyt fektetni erre, nem kellene több eszközzel támogatni ezt a megfelelő kommunikációt, ez az első kérdés. A második kérdés pedig az egyik kollégámnak a kérdésére vonatkozik, amely a mennyiségi lazítással kapcsolatban tett fel. Jött a, a reálgazdaságról, mondta az előbb, hogy jó fele halad a, a gazdaság. Én is beszélgetek bankárokkal, és akik azt mondják, hogy például nálunk, Belgiumban, a banki hitelekben most már 1,5%-os hitelt is felvehetünk, de hát a, ez nem érdekes a bankok számára, mert a pénz nem elég drága Például a Belfűsz vagy a BNP Paribas Belgiumban független, független szervezetekkel dolgoznak, de nem, nem keresnek eleget, ugyanis nagyon sok a pénz, amely forgalomban van, és éppen ezért a, való, a reálgazdaságban nem érdemes befektetni. Nincs esetleg itt szakadék az LKB döntése, illetve a valódi megvalósítás között. Amikor a nagybankok vezetőivel beszélgetünk, hát ők kell, hogy ezt megvalósítsák ön közgazdász, vannak olyan közgazdászok, amely, akik nem értenek egyet önnel, és azt mondják, hogy a közbefektetéseket itt blokkolták. Itt nem megszorításokra gondolok, hanem arra a szabályra, amely művi módon blokkolja a befektetéseket, beruházásokat. Köszönöm. Én betartom a felszólalási időmet. Köszönöm. Hadd válaszoljak csak a harmadik kérdésre. The... Világos hogy a jelenlegi gazdasági helyzet értékelése igen bonyolult, komplex, és egyetlen egy fél sem tudhatja az bölcsek kövét. Az, hogy a valós kamatlábak olyan alacsonyak, az nem azt jelenti, hogy a monetáris politikában kurzust váltanánk. Ez nem jelenti azt, hogy szigorítani kellene a monetáris politikát. Azzal érvelnek, ez azért tulajdonképpen más intézkedésekre, a fiskális politikára és az állami beruházásokra vonatkozik. Az első kérdésével kapcsolatban persze tisztában vagyunk, talán mi voltunk az elsők, akik tisztában lettünk azzal, hogy mennyire fontos a kommunikáció. Úgy gondoljuk, hogy jelentős munkát sikerült az közelmúltban megvalósítani a kommunikáció javítása érdekében. Az, hogy a kommunikáció mennyire intenzív és mennyire átható, ez, ez jelentős mértékben igaz. Persze bonyolodnak a dolgok. Most, amikor olyan változékonyak a piacok, további kommunikációs erőfeszítésekre is szükség van, és ezt mi meg is tesszük. Folytatni kell a munkát, annak érdekében, hogy javuljon a kommunikáció. És amikor azt mondom, hogy nem adjuk fel a monetáris politikában az előző elveket, az ugyanaz igaz a kommunikációra is, többet kell dolgozni azért, hogy jobb legyen. A harmadik kérdés nem igazán értettem. Azt mondta, hogy túl olcsó a pénz, és az emberek nem használják fel, ezt mondja? Nem, nem világos, hogy ez így működne, nem egészen vagyok biztos benne. A bankok nem használják a pénzt, hanem az önkormányzatok tekintetében nem használják a pénzt. Például a BNP Paribáról emlékeztem. A BNP-nek van mm, mondjuk egy saját ügynöksége egy adott városban, és nem fognak a lakhatási hitelek után futni, ugyanis nincs ezen mit, nincs ezen mit keresni nem lehet ezen pénzt keresni, úgyhogy itt esetleg probléma merül fel a mennyiségi lazítás tekintetében, a reálgazdaságban. It is true that... Igaz, igaz az, hogy a nagyon alacsony kamatláb, ami ha hosszú ideig alacsony, akkor az valóban különböző üzleti modellek iránti igényt generál, ha jól értem, a korábban a korábbi üzleti modellek azok a kamatlábakat részesítették előnyben. Nos, a, kap, a kamatok most persze, hogy alacsonyak, de előtte 8 évig nulla kamat volt. Nem igaz, nem nagyon láttuk azt, hogy változás lett volna. Az üzleti modell alkalmazkodott eh, ehhez az alacsony kamat eh, lábhoz, ehhez a környezethez. Tudom, hogy ezek komplex dolgok, és azt is tudom, hogy meg kell felelni a szabályozói környezetnek is Európában, de a központi bankok szempontjából fontos, hogy az ástabilitás a céljainknak megfelelő legyen. Ez a legelsődlegesebb dolog. És hogyha sikerül ezt elérünk, akkor megfelelünk, a, vagy elvégezzük a dolgunkat. Javul a környezet, növekednek a kamatok, és a, a, a betétesek, a vállalatok jobb helyzetben kerülnek. Hogyha meg kell változtatnunk a monetáris politikát amiatt, mert ezek a kategóriák problémákat jelentenek, akkor végül is az ő érdekük ellenében járnánk el. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes monetáris párbeszédnek voltunk tanúi. Köszönöm szépen, az elnök úrnak kiment a mikrofonja. Dialog is. Köszönjük. A következő párbeszéd június 21-én lesz. Köszönöm szépen, és átadom a levezető elnöki szót, miközben megköszönöm Dragi elnök úrnak a részvételt. Hi, it's her. Hi. Eh, ¿Tú has So we will, we will move on to the next item of... A következő napi rendi pontunk az 5-6-7-es, 6-os 7-es. A consideration of amendments of the discharge 2014. A 2014-es eh, mentesítés, Európai Biztosítás Foglalkoztatás és Nyugdíjhatóság eh, az EUPA és az Európai Érték papírpiaci hatóság, az ESMA mentesítése. Mivel nagyon lemaradtunk időben, megadom a szót az előadónak, Szerber úrnak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ma nem én kell, hogy elnököljek a jelentésem mellett ráadásul, hanem a helyettesem segít, úgyhogy rövid leszek. Már a jelentéseket bemutattam. Alapvetően néhány dolgot szeretnék csak elmondani. Egyrészt látjuk azt, hogy ez egy, hogy nagyon korrekt és eh, szabályszerű a, a költségvetés most a könyvek a prioritások mentén, ami az arányosság elvét életi, és ami az átláthatóságot, itt külön ki szeretném emelni a helyzetet, és a finanszírozás kérdését is nyilvánvalóan fel kell sorolni. A kollégáknak köszönöm, 30-30 módosító indítványt nyújtottak be. A, ugyanabba az irányban mutat a zöme, amit tulajdonképpen én is javasoltam, ezt javított javították, és a jelentést is ezzel javítottuk. Nem akarok nagy kompromisszumos javaslatokat előkészíteni, azért, mert eleve nagy a konszenzus sok frakció körében. Azt kérem az árnyék előadóktól, hogy majd üljünk le, jó úton haladunk, egy picit persze több szavazás lesz így, mint hogyha kompromisszum lenne, de ezzel azt kapjuk, amit szeretnénk. Fontos, hogy az a munk, munkáját mindenki jóvá hagyja. A költségvetésen keresztül fontos, hogy a feladatokat mindenki elvégezze, de csak azokat, amelyeket kiróttak rájuk, nem pedig azokat a feladatokat, amelyeket a, az EBA saját magának határoz meg. Ez döntő dolog. Mindig a mandátumra kell visszatérnünk, és a, a törvényalkotás alapján meghatározott feladatok köröket kell elvégezni, nem pedig a, a többit. Úgy gondolom, hogy egy picit a célon túl is mennek, és az arányosság azt jelenti, hogy kockázatorientált kezdeményezést kell választanunk, tehát az esetleges üzletmodelleket nem kell olyan szigorúan ellenőrizni, mint a nagyobb kockázatokat, és természetesen az arányosságnak van egy másik jelentése is, ezt próbáltam most vázolni. Átláthatónak kell lennie pont mindennek, úgy gondolom, hogy itt még van helyünk arra, hogy fejlődjünk olyan nincsen, hogy először valamit elfogadunk, és utána akarjuk megtárgyalni, hogyha már jóvá hagyta az igazgatózás. Nem, nem, hát ilyet nem lehet megcsinálni ezeknél a szervezeteknél sem, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden további esetben, amikor a finanszírozási modellről beszéljünk, akkor elkerüljük, hogy csak az európai adófizetők fizessenek, nem? valamilyen fajta vegyes finanszírozást kell megtalálnunk. Hogyha a piaci részvevők díján keresztüli van állapodnak meg, akkor az tulajdonképpen az is egy olyan megoldás lenne, ami egyre jobban elterjedhet, úgyhogy meg kell nézni, hogy mit akarunk majd de mindezzel elérni. érni. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik vették a fáradtságot, hogy a mentesítésre módosításokat nyújtsanak be és már most elmondhatom, hogy a módosítók jelentős többségét én is támogatom, ami nem illik bele a koncepcióba, és amit eh, ezért én nem tudok eh, támogatni, azzal majd meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem, hogy az új költségvetés ellenőrző szakbizottság, amely az illetékes, eh, mit fog mondani mindenre, hogyha félre söpri ezeket a, a módosítókat, különösen az ebát, akkor természetesen vissza kell mindent. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, akkor kezdjük az árnyék előadókkal. SND. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egész folyamat végül is jól alakult. Ez még csak az első tervezet. Eredetileg nem sok módosító volt, és végül is jól megegyeztünk, közös a véleményünk, a számbevőszék megállapította, hogy a három szervezet jogszerűen és szabályszerűen működött, tehát nem maradtak igazán nyitott kérdések. A módosítóimra szólva három dolgot szeretnék elmondani. 2011-ben a felügyelő hatóságnak nagyon nehéz volt a mandátumát megvalósítania a forráshiány miatt. Ha komolyan gondoljuk az ügynökségektől elvárt feladatokat, akkor meg kell nekik adni a megfelelő pénzeket, ezt növelni kéne. Ezzel persze minden probléma nem lesz megoldható, ugyanis a mandátum teljesítéséhez a felügyelő szervezeteknek maguknak is akarni kell, és pontosan kell végrehajtani a feladatukat. Tehát egyfelől a lehetőség, másfelől az akarat. Konzekvensen, felelősen kell eljárniuk, főleg a tevékenységük pénzügyi vonatkozásait illetően, meg kéne határozni a jövőben egy számítási módszert, amely alapján ezen szervezetek működését finanszírozzuk, és ezt a lehetőleg átláthatóbb módon kell megtenni. Üdvözlendőnek tartom, hogy ideig eljutottunk, és azt remélem, hogy ez a folyamattal majd ugyanígy leszünk a jövőben is. Most Lunes úrnak adok szót az ECF frakció nevében, rövid leszek Módosítóim szerintem érthetőek, csak három dolgot szeretnék elmondani. A nemzeti hatóságokra vonatkozó kompetenciákat nem szeretnénk felvizezni. Észrevettük, hogy több módosító az ISZESZ mandátumát szigorúan körbehatárolná, ezt örömmel támogatjuk. Végül pedig most sem hisszük azt, hogy a pénzzel arányos a hatékonyság, sőt, a kutatókat a feladatokhoz kell rendelni, nem fix összegekkel finanszírozni. De szerintem ezekben meg tudunk egyezni majd az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen. Lutz úrnak, most Turmes úrnak adok szót az Alde. Ja, de nincs itt, vagy itt van? Köszönöm szépen. Torvalsz úr helyett beszélek, mert már nem tudott eljönni. Torvalsz úr egyetért a javaslatokkal, az előadó már kifejtette, hogy miért kiegyensúlyozott, elfogadható ez a szöveget. A szöveg és Torvalds úr is úgy gondolja, hogy a legfontosabb témák bekerültek a szövegbe, és a hetes bekezdésben szereplő pénzügyi rendezéssel kapcsolatban egyetért azzal is, hogy önálló független költségvetési sora legyen a témának, így sokkal egyértelmű, világosabb lenne a helyzet, mint manapság. Torvalds úr azonban még az árnyék előadókkal egyeztetne még, ahogy az előadó is elmondta, nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Parlament volt az, aki először egy új európai felügyeleti rendszert javasolt, és maradjunk elkötelezettek ezen cél mellett, ehhez az is hozzátartozik, hogy a hatóságoknak megfelelő számú szakember és pénz álljon rendelkezésére, és ne essünk abba a csapdába, hogy megint ész nélkül csökkentjük a szakértők számát. Szerintem jó lesz a végeredmény, és Tolvász úr szívesen együttműködik az előadóval továbbra is, meg az árnyék előadókkal. Jeszek úr kap szót a GUE nevében, csak hogy úgy látom, hogy nincs itt, a McCarthy kollégát sem Viegas úr kíván még megszólalni. Nem, akkor a zöldek kapnak szót Ekhut úr. Rövid leszek, mert ahogy Ferrul is elmondta, összetartóak a három jelentés kapcsán a véleményeink, erről nem lesz éles vita. A mi módosítóink arra irányulnak, hogy jobb legyen az átláthatóság, és legyen leülés az érintettekkel. Az IBA végül is elkezdte ezt, és ez jó példa lehetne a másik két intézet számára. Erre rá kell mutatni, és a technikai normák tekintetében is átláthatóbb eljárásra lenne szükség, egyébként pedig egyetértünk az előadóval. Talán az ECR módosítói kapcsán mondanám el, hogy a nagyválság után a felügyelő hatóságok láttán kicsit hollandabbul járnak el az ecrs mint én magam, pedig én vagyok a holland. A felügyeleti tevékenységet az ECR, ECR mintha nem látná kellőképpen, egyébként pedig alapvetően egyetértünk, de szerintem lehet, hogy csak rosszul olvasom az ECR módosítóját és félreérteszem. Köszönöm szépen! Az IFDD e frakcióból senki nem kíván megszólalni, akkor Kapellasszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. A három mentesítési jelentés eleve a számbevőszéknek is három pozitív jelentése adja az alapját. Jól fogalmazzák meg ezek a szövegek a prioritásokat, az arányosság elvét, és ahogy az előadó is már elmondta, kockázat alapú megközelítésre van szükség, és meg kell különböztetni a vizsgálandó szervezetek méretét, illetve a, oda kell figyelni, hogy a komplexitást csökkentsük, hogy ne újabb bonyolultsággal újabb hibákat generáljunk. Tehát az átláthatóságon múlik minden, és mindazokkal egyetértünk, akik ezt mondják, és bízom is abban, hogy a házunk megfelelően fog dönteni, mert finanszírozást illeti itt elsősorban arról van szó, hogy a szereplők ne akarjanak, bár egyébként dicséretes, de fölösleges és új tevékenységeket beiktatni, elég, ha szépen végrehajtják a saját dolgukat, és ha ez megtörténik, akkor nem fog az sem előállni, hogy egyre kevesebb erőforrással kell egyre több munkát végezni, ezért van szükség vegyes finanszírozásra, és ezt végül is az előadó is elmondta, akit támogatok. Köszönöm szépen, Kapellasszony. Kívánne valaki spontán megszólalni? Ha nem, akkor felvelőnek adom vissza a szót. Köszönöm szépen, örülök, hogy ilyen szép egyetértés van, akkor jövő héten nem kell félni a szavazástól. A következő napokat arra fogom felhasználni, hogy még egyeztessek de úgy látom, hogy túl sok ellentét köztünk nincs. Ezt előre is köszönöm. Van egy-két módosító, amelyeket nem tudok sajnos támogatni. Részben már utaltam ezekre közvetetten. Egyes módosítókról van csak szó a frakcióktól, a mandátum tekintetében például nincs mit mondanunk, tehát itt nem rendeletet alkotunk, hanem mentesítést írunk, tehát nem lehet ilyenkor javasolni alapvető strukturális változtatásokat. Tehát e, alapvetően a legtöbb módosítót be tudtam fogadni, és amelyeket mégsem azokat se vegyék szokon a kollégák, mert úgy érzem, hogy egyetértünk mindenben. Köszönöm szépen, Márkusz. És e, tovább kell gyorsan lépnünk a következő napi rendi pontra. De mielőtt tovább lépnénk, tájékoztatom a kollégákat, hogy február 22-én, 23-án lesz a szavazás, 23-án lesz az illetékes bizottságban, tehát a plenáris szavazás pedig az áprilisi második plenárison. Akkor ezt megtárgyaltuk, rátérünk a következő napi rendi pontra. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor és piaci bevezetésekor közzétlenül tájékoztató témában. Ez egy kiemelt téma, a tőke és piaci unió szempontjából közvetlenül megadom a szót Tevekkel kollégának. Uh, thank you, colleagues. Um... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Ahogy ön is mondta, elnök úr, ez egy fontos javaslat. Az első konkrét javaslat, amely a tőkepiaci unió um, cselekvési tervének keretében születik meg. Láthatunk, láthatjuk, hogy ez a javaslat uh, jól sikerült, Persze lehet javaslatokat tenni, lehet még ezt pontosítani, finomítani. Én magam is tennék még javaslatokat. Először nézzük meg, hogy milyennek a fő célja az, hogy a befektetés védelmet tovább vigye. Hoztam magammal egy prospektust, ami nagyon szép, nem tudom, hogy egy átlag tudja olvasni ezt a 400, 500, 600 oldalas prospektust, Szerintem, hogyha a befektetésvédelmet tovább szeretnénk vinni, akkor egyszerűsítésre van szükség. Például egy prospektusnak a tartalmát egyszerűsíteni kellene. Ami a vállalkozás finanszírozást illeti, főleg a KKV-kat, Szerintem ez fontos, hogyha azt szeretnénk, hogy a KKV-k a tőkepiacon aktívabbak legyenek, akár egy millió euróig is terjedhetnek ezek a, a költségek. Szerintem ez túlmutat az európai piacon elvárható pénzektől. A KKV-kat támogathatjuk abban, hogy gyorsabban mm, növekedjenek, és jobban kihasználják a tőkepiaci lehetőségeket. Szerintem ennek a javaslatnak nagyon jó eleme az, hogy a konvergenciát erősíti a tagállamok között a tőkepiaci unió tekintetében. Szerintem a javaslatnak ez egy fontos része, vagyis hogy legyen belső piac, legyen belső tőkepiac és legyen integrált tőkepiac a belső piacon belül az Európai Unióban. Ezek a javaslatok tehát nagyon sok jó elemet tartalmaznak. Az első a szabályozás, a szabályozás az irányelven belül, amelyek, amely elemek eltávolítják a nehézségeket, az akadályokat a megvalósítás elől, ami a küszöböt illeti, 10 millió, 10 milliós a, a küszöb, jó lenne, hogyha lenne EU-s szintű prospektus, már ennyi, ennyi felett is, és azt is el kellene érnünk, hogy legalább legyen valamilyen rendszer, még hogyha nagyon könnyű is. Itt a crowdfundingot is bevonhatjuk például, szerintem ez egy jó eleme lenne az eszmecserének. Az is jó, hogyha van egy bevezetőnk, ugyanis így összefogottabb formában láthatjuk az adott dokumentumnak a, fontos, fontosabb elemeit. Végezetül pedig a gyakran kiadó vállalatok számára kedvezményeket adunk. Természetesen vannak még eszmecserére okot adó elemek, Például ebben a javaslatban hogyan is tudjuk biztosítani azt, hogy legyen konvergencia a tagállamok között. A küszöbök, a szabályok között hogyan lehet konvergenciát elérni. Vannak olyan tagállamok, amelyeknél 500 ezer, vagy 1 millió, vagy 2 millió fölött kell valódi prospektus megjeleníteniük, de a tagállamok között még mindig láthatóak nagy különbségek. Itt a parlament előtt, illetve a többi hatóság előtt is fogom kérni azt, hogy legyen valódi integrált tőkepiaci uniónk. A második elem, hogy be, biztosítanunk kell, hogy a versenyképesség a folyamatok, eljárások tekintetében is megvalósítható legyen. Tehát vannak olyan eljárások, amelyek szolgálják a kisebb befektetőket, kisebb vállalkozásokat, és vannak pont olyanok, amelyek, hogy nem, amelyek nem segítik a vállalkozásokat, és nem tud így megfelelően működni a munka. Tehát még a KKV-król beszélünk, ugye a KKV-król a tőkepiacon szeretnénk, hogyha a KKV-k aktívabbak legy, aktívabbak lennének, könnyebben hozzájutnának a forrásokhoz. Itt a 15-ös cikkre kitérve még pontosítanunk kell, hogy milyen is legyen ez a, ez a rendszer, ez a könnyebb rendszer. Ami a 14-es cikket illeti, valamint a 9-es, ezt is meg kell vizsgálnunk. Ami pedig a befektetésvédelmet illeti, szerintem azon kell először elgondolkodnunk, hogy milyen információt kell kiadniuk a befektetőknek. Itt van például ez a nagy prospektus, amely szerintem tényleg túl nagy. A, még egy elemet szeretnék az árnyékelőadók, illetve a, bizot, a szakbizottság elé tárni. A jelenlegi rendszer szerintem nem, nem működik, úgyhogy át kell gondolnunk azt, hogy a külföldi befektetők hogyan is jelenhetnek meg a piacainkon. Például a kötvények tekintetében a küszöböt át kellene gondolnunk a likviditás, illetve a rugalmasság fényében. Azt is látjuk, hogy több felhatalmazáson alapuló jogi aktus van, mint kellene. Itt a bizottsággal, illetve egyéb érdekelt, érde, érdekelt felekkel és beszélünk arról, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, és talán a kettes szint szintű eszmecserét hogyan lehetne egyes szintű eszmecserére visszatolni, hogy egyszerűbb legyen a, a párbeszéd. Meg kell határoznunk egy olyan határidőt, amely valóban megvalósítható. Tehát még van hova fejlődni, nagyon várom a megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon üdvözlöm ezt a szakbizottsági javaslatot. It's an important tool to... Fontos eszköz ez ahhoz, hogy a tőkepiacokat ösztönözzük, és különböző finanszírozási forráshoz segítsük a vállalatokat. Örülök, hogy a bizottság az adósság finanszírozást a tőkepiacokon keresztül ösztönzi. Úgy gondolom, hogy ez egy döntő része a javaslatnak, és biztosítani kell, hogy az új jogszabály egyszerűsíteni fogja az életet. Ezért eh, javaslom, eh, illetve támogatom az egyszerűsített rendszer felállítását, és mint előadóként úgy gondolom, hogy jobban meg kell nézni, hogy milyen egyensúly van e között és a korábbi vonatkozó rendelkezések között. Általánosságban véve eh, személyre szabott, egyszerűsített követelményekre van szükség, amelyek ugyanakkor megfelelő és pontos információt biztosítanak a piacokról a beruházóknak. Rugalmazás és egyszerűsítés egyensúlyban kell, hogy álljon. Teljes mértékben támogatom az, egyszerűs, az összefoglaló egyszerűsítését is, megfelelő célja van ennek, és fontos, hogy mégis ezekkel lehessen a, a, benelé, a berejlő kockázatokat megfelelően elemezni úgy gondolom, hogy el kell kerülni a teljesen formalista megközelítést. Két dologra kellene figyelni szerintem ezen kívül a, a nagy kereskedői piacoknak a, a megfelelő meghatározásának hiányában nem fogjuk tudni enyhíteni a kockázatokat. A másik pedig az, hogy bizonyos léptékű felügyeletre nagyon nagy szükség lenne, különösen a grandfathering időszak idején a harmadik országbeli felelősség is fontos elem. Köszönöm szépen, önnek az SND nevében. Köszönöm. Csak megismételhetem azt, amit a kollégák előttem elmondtak. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat nagyon fontos elem a CMU-ban, és a gazdaságot kevésbé teszi kiteti, és jelentősen javíthatja az adósságkultúrát az Európai Unión belül is. Ez a rendszer egy kapu a tőkepiacok felé, de megfelelő egyensúlyt kell találni. Könnyű, kevésbé költséges kell, hogy legyen, és hatékony, másrészt pedig fontos, hogy olyan eszköz legyen, amelyre támaszkodhatnak a beruházók, és látják, hogy az ő érdekeiket védik. Gondolom a bizottsági javaslat megfelelő lépés a jó irányba, különösen a digitalizációs elemet támogatom, de úgy gondolom, hogy vannak még olyan területei, amelyet meg kell vitassunk, mielőtt valóban ezek az intézkedések célba vezetnének, módosítani kell. Elismerhetjük talán azt, hogy ez egy fontos dokumentum, a beruházók számára, is. ezért fontos, hogy mielőbb megkaphassák, és jobb döntéseket hozhassanak, jobb, nagyobb tájékozottság alapján. Éppen ezért nem tudom, hogy a, úgy látom, hogy a regisztrációs dokumentum nagyon fontos lépés. Néhány részletkérdések ítélnék. A mentesítések, a, kö, a küszöbök, a megfelelő szintre vonatkozóan, és arra, hogy az, amit javasolnak, az ne legyen -e még képlékenyebb a bizottsági javaslatnál, lesz, és végig kellene gondolni. De ami a, a tartalmat illeti, nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne a, a felelősségátadással használják fel az érintettek úgy gondolom, hogy a vállalatok igenis akarják, hogy közzé tegyék az információkat, különösen a globális vállalat esetében is. Mégis nehéz megfelelő egyensúlyt tartani. A legfontosabb elem az az, hogy öt kockázati tényező van, és nagyon sokan azt mondják, hogy részletesebb definícióra van szükség. Nem több elemre, hanem jobban definiált feltételekre és ha még megengedik ez a 150 fős mm, küszöböt ezt is, vagy határértéket ezt is át kellene tekinteni. A nyomon követés követelményei. Mivel ez már folyamatos közétételi kötelezettség tárgya az átláthatóság irányelv alapján, ezért ezt pozitívumnak tekinthetjük, de azt hiszem át kellene valahogy fogalmazni azt, hogy minden lényeges információ bekerüljön és rendelkezésre állhasson. Nagyon fontos a Az érintettek 50%-a nem tudja megvalósítani a terveit, éppen ezért az a fontos, hogy azt tudjuk megnézni, hogy ezt a, a a hiba arányt hogyan csökkenthetjük, meg kell nézzük alaposan, de mint mondtam, tehát támogatom az egyetemleges regisztrációs dokumentumot, mert úgy gondolom, hogy az, hogy az érintetteket két csoportra bontjuk, egyrészt a regisztrálókra, másrészt pedig azokra, akik a regisztrációt később végzik el, és később teszik közé a, az, elemek, a, az információkat, az egy megoldás lehet. Nagyon örülök annak, hogy Metyúval együttműködhetem, az előadóval és a többi árnyék előadóval, és nagy örömmel várom, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a piacra való belépés korlátait, különösen a KKV-k számára. Hiszen ez mindannyiunk számára fontos prioritás. Különböző kérdések vannak a, a, a jóváhagyás ellenőrzés terén. Ezt is meg kell még majd néznünk alaposabban. Mégis úgy gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy nehogy egyfajta varázs megoldásnak tekintsük ezt a jogszabályt, amivel majd mindent el fogunk tudni érni. A jogszabály pillanatnyilag mindenkire egy megoldást kínál, pedig ez nem lehet az EU tőkepiacokon. Tudjuk, hogy itt jelentős különbségek és eltérések vannak. Igenis meg kell nézzük, hogy a tőke, az adóság, infrastruktúrális termékek számára különböző szempontok vannak. Ezekkel még nem igazán foglalkoztak, és mint mondtam, nem hiszem, hogy ez a javaslat arra is kitér, tehát nem tér ki a javaslat arra, hogy egy felfogásbeli váltásra is szükség van. Egyelőre ennyi. Amit az előadókkal és árnyék előadókkal majd meg kell, hogy csak. Köszönöm szépen. Valóban. Nagyon fontos volt, hogy ezt elmondta. Én is fontosnak tartom a KKV-k szerepét, hogy megjelenjen. Most az ECR-nek adom meg a szót, van a asszonynak. Köszönöm szépen. Én is örülök, hogy a rendelet kapcsán sikerült együttműködnünk. Ez egy jó első javaslat. A jobb tőke, unió és tőkáramlás érdekében ez valamennyiünk érdeke. Néhány apró jobbítás még nyilván be elvégezhető a szövegem. A tőkepiaci hozzáférés szeretnénk bővíteni, hogy megérje a cégeknek ebbe az irányba elmozdulni. Ebből a szempontból vizsgálva lenne néhány javaslatom, például az egyes cikk 3D 2B pontjaival kapcsolatban. Én itt növelném a kötelezettség vállalást, eddig 5 millió euróról volt szó, a 30 millió összességében jobb lenne, mint a 20 millió, ugyebár, és szerintem, ha az 1 CD-t összevonjuk, akkor a szabályozás is hatékonyabb lesz. Aztán megfelelő játékteret kell adni a nemzeti jogalkotóknak is, a szabályozásnak általuk elfogadhatóvá kell válnia. A 3.2a-ban kivételekről van szó a nemzeti téren. Ha az európai piacot nézzük, és azt látjuk, hogy egy-egy euró befektetése egy másik országban inkább csökkentést okoz, ez akkor ez biztos, hogy nem jó ösztönző így. A 3B-ben az egyes szik alatt a nem közszolgálati témákról van szó, ugye 150 főben határozza meg a méretét a támogatható székek határának. Szerintem nem a tagállamoktól kéne függővé tenni, hogy kit és milyen összegben támogatunk, hanem európai szinten, és 2000 helyett 3000 lenne az szerintem a helyes szám. legyünk elég bátrak ahhoz, hogy rendeletben szabályozunk dolgokat, és nem akarunk mindent két szinten meghagyni. A kibocsátók 70%-a akar új emissziókat foganatosítani, A költségeket mindenképpen segítenünk kell csökkenteni. És ami a harmadik országbeli kibocsátókkal kapcsolatos bekezdését, ott én elvárnám, hogy legyen egy képviselő, képviselet, de ez ugyanakkor meg hát érvelhető létezhet olyan érvelés, hogy ez megkülönböztetés, úgyhogy erről lehet még vitatkozni, hogy ezt töröljük-e vagy sem. Ezek az első gondolataim, de nyitott vagyok minden felvetésre. Köszönjük, van ezt a hogy most a GUE nevében Végász adok szót. Köszönöm szépen. Nekem inkább általánosságban lenne hozzá fűzni valóm. Itt információ áramlásról beszélünk. Egyszerűsítés a célunk. De éppen ez az, ami aggaszt engem, mert miközben egyszerűsíteni akarunk, nagyon bonyolultan járunk el magunk is, és nem biztos, hogy sikerülni fog ez így. Tehát elképzelünk valami ideális dolgot, de ez a valóságon, a valóság próbán meg fog bukni. A gyakorlatban mindez nem úgy csapódik le, hogy itt a szövegben megjelenik. Ezen a piacon nagy befektetők vannak, és rendelkeznünk kell olyan eszközökkel, amelyekkel ezeket a nagyokat is tudjuk értékelni, és nem tudna kibújni a teljes körű információs szolgáltatás alól. Olyan szabály kéne. Ők ki fognak adni a jövőben is majd reklámanyagokat magukról, de nem biztos, hogy itt az egyszerűsítés mindenképpen és automatikusan jó mert gyakran a zöldög a részletekben búvik meg, és hogyha ezeket elhanyagoljuk, akkor a lényeget hanyagoljuk el. Az egységes tőke piac csak kapcsolatban általában szkeptikus vagyok. Próbáljuk az USA-t utánozni, imitálni, de az USA-ban Teljesen mások a keretfeltételek. Az európai kontinensen a sokféleség, és persze az ebből adódó gazdas, gazdagság, kulturális gazdagság jellemző, politikai sokféleség. És ezeket a sokféle ért, ezt a sokféle értéket próbáljuk most egy kalap alá venni. Szóval Jó, az információ legyen homogén, standardizált, nyilván másképp nincs is értelme, de ne lefele nivelláljunk, hanem a legjobb megoldások felé mozduljunk el. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Tasszamis úr nincs itt, akkor helyette. Köszönöm szépen. Elvileg támogatjuk az irányelv alapvető célját, hogy a fölösleges feltételeket, a bonyolultságot csökkentsük, szüntessük meg, és a értékpapírpiacok egyszerűbben működhessenek. Üdvözöljük azt is, hogy a befektető védelem is egyszerűbben kezelhető szabályok alapján zajlana majd. Az utóbbi években sok ember vesztett el a pénzét azért, mert például spanyol bankoknak adott pénzt, amelyek hamis információt adtak a saját megbízhatóságáról. Ezért a befektetők és a takarékosok biztonsága érdekében garantálnunk kell, hogyha valaki az értékpapír piacról akarja finanszírozni magát, akkor ezek a pénzügyi termékek világosan definiáltak legyenek. A parlament fő feladata tehát a jó egyensúly megtalálása, a jobb szabályozás és a befektetővédelem között. A rendeletnek egyes részei szerintünk kifejezetten nem védi a befektetőket egyelőre és a hamis vagy téves információk vonatkozásában is felül kéne vizsgálnunk például azt a kétnapos szabályt, ez túl rövid időszak, és előfordult már a múltban is, hogy a bankok a, pont a befektetők védelme érdekében kénytelenek voltak meghosszabbítani ezt. Ami pedig a küszöbértékeket illeti, a 10 milliós összeg vonatkozásában. Még a bizottság általi hatástanulmány is több érvet hoz föl, pro és kontra. Egyfelől ugye jó lenne a tőkepiacon egyenlő feltételeket teremteni, ugyanakkor az átláthatóság, könnyen olvashatóság is szempont, és hogy mindenki érthesse a rá lesekerő kockázatokat, ennek érdekében kell ellépni. Köszönöm szépen Maraszkot asszonynak, van-e bárkinek spontán hozzáfűzni valója? Briefly the floor to the commission, to Mr. Ha nincsen hozzáfűzni valója senkinek, akkor Lüde úrnak adok szót. Örülök annak, hogy ilyen nagy a támogatottsága a szövegnek. Nyilván a felvetéseiket belefoglaljuk a szövegbe. A cél valóban az volt, hogy egy vízió, egy jövőkép alakuljon ki a változó világban, főleg a kis és középméretű vállalkozásoknak, a másodlagos kibocsátóknak olyan körülményeket teremtsünk, amelyekben a vállalkozások számára kedvezőbb környezet alakul ki. Mindent ezen mérünk, a módosítókat is. Ami a küszöbértéket illeti a 10 millió szerintem elfogadható kompromisszum a rugalmasság, a nemzeti tőkepiacok és az európai piac követelményei között, tehát szerintünk ez egy jól megalapozott összeg, amit a hatástanulmány is alátámaszt, de alapvetően nyitottak vagyunk a felvetésekre, és hajlandók vagyunk még valamennyi vállalkozás saját körülményére rugalmasan reagáló szabályokat alkotni. Most Filip de Lackernek adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr kollégák, ezt az első eszmecserét. Ezekben a témákban jól méltük fel a problémákat, hasonlóképpen látják a frakciók a problémákat, sőt a megoldásokat is, tehát jól együtt tudunk működni. Odafigyeltem persze az elhelyezett hangsúlyokra, igyekszem arra, hogy a befektetővédelem és a rugalmasság között megteremtsem a megfelelő egyensúlyt. Szerintem ez lehetséges, olyan pénzügyi rendszer alakítunk ki, amilyet akarunk. Ez fontos ö, probléma területe a tőkeuniónak, nem fogja az egész és az összes problémát megoldani, de mindenképpen hozzájárul a megoldáshoz. Reméljük, hogy a befektetőknek jobb lesz így a tájékozottsága, és megfontolt döntéseket tudnak majd hozni a jövőben. Várom az együttműködés a következő hetek során, és remélem, hogy hamarosan megjelenik a jogszabály is, amely mindenkinek jó lesz a vállalkozásoknak különösen. Nagyon köszönöm, De úr, tehát 17-én, április 17-én fogjuk ezt megvitatni. Április 19 éig várjuk a módosítókat május 21-én pedig megvitatjuk ezt a dokumentumot, június 13-án pedig az ECON bizottságban szavazunk róla. A plenárisan nem fogunk már szavazni róla. Vannak olyan kollégák, akik szerint minden jobb lenne szavazni róla plenárisan is. Ezen pont, napirendi pont után már a következőre fogunk ugrani, már jön is az elnök, aki a szavazást szeretné elnökölni. So before we go to the vote, uh, we have some announcement to make. Uh, European Mielőtt még szavaznánk, pár bejelentést szeretnék ezt közölni. Tudják, hogy most interparlamentáris hét van, 16-17-én, és holnap, holnap után. Tehát itt vannak velünk, ma, itt lesznek velünk majd a nemzeti parlamentek képviselői holnap 3-tól 6-ig itt az Ákon bizottságon belül, kettő részből álló ülést fogunk tartani, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy jöjjön és vegyen részt ezen az ülésen. Az eszmecsere nyilván nagyon fontos lesz minden téma szempontjából. A parlamentáris hét, illetve a Fiscal Compact konferencia szempontjából is, amelyre pedig szerdán fog sor kerülni. Az Econtax közös ülés Moszkovici biztos úrral, majd február 17-én fog sor kerülni 5.30-tól 7.30-ig. És az utolsó, az elmúlt koordinátor ülésnek a beszámolóját majd meghallgatjuk. Az LKB éves jelentése, versenyképességi jelentés, SND, EFSZEI megvalósítási dokumentum, a Költségvetési Bizottság abban állapodtunk meg, hogy a szakbizottságunk majd az EU-s versenyképességről fog szervezni egy konferenciát. 2016-ban LKB Frankfurti misszión veszünk részt, az egyik munkacsoportunk pedig Görögországba fog látogatni, március 30-31-én 12 tagunk fog részt venni ezen az úton. Persze kvótán kívül lesznek a nemzeti parlamenti képviselők, szlovék, Szlovákiába pedig 7 fő plusz egy az elnök fog látogatni. Persze a nemzeti képviselők a kvótán kívül állnak. Washingtonba kettő missziónk fog menni, tehát az Egyesült Államokba. 17-21 július, és másik pedig októberben. Mind a kettő utazáson heten fognak részt venni, aztán pedig Sánkhájba és Pekingbe fogunk szeptemberben látogatni, hét tag, az utolsó misszió pedig egy vallettai, máltai misszió lesz, november másodika és negyedike között, szintén hét taggal. Nagyon sok misszió vár ránk ebben az évben, a második részében főleg. Lehet, hogy itt majd még a mm, frakciók más missziókat is javasolnak. Gazdasági kormányzás az Európai Számvevőszék egyik részt, egyik képviselőjével, majd a munkacsoportunk fog eszmét cserélni, valamint abban is megállapodtunk, hogy hogy ha nem sikerül más alternatívát találni, akkor az egyéb eszmecserékre majd március végén fog sor kerülni. Jogi véleményt kértünk a statisztika statisztikai információk gyűjtéséről az LKB által, valamint február 17-én, tehát Moszkoviszi mm, biztos úrral már mondtam, hogy közösülésen vegyünk részt, ami pedig a versenyképességi munkacsoportot illeti. Február 21-én már Vesztelger biztossal fognak találkozni, és lesz egy nyitott ülésünk is, amely a versenyképes, a versenyjogra, illetve a bankunióra fog fókuszálni. Illetve ezeknek a jól ismert eseteire, ezek voltak tehát az elnök közleményei. Most pedig akkor folytathatjuk a szavazással. Egy pillanatra még szükségem van, mielőtt elkezdenénk, ugyanis a szavazólistával kapcsolatban még egy valamit tisztába kell tennem magamban. Tehát akkor először is teszt szavazást tartunk. A szavazást megnyitom. Perfect. Tökéletes. A szavazást, a teszt szavazást leírtárom. Úgyhogy most kezdhetjük az igazi szavazást. Először a Bankunió éves jelentéséről fogunk szavazni, méghozzá az első kompromisszummal. Mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 66-os módosító, mellene ellene tartózkodás, elfogadtuk, B kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás visszautasítjuk. 86-os, mellette ellene elfogad, ö, elutasítottuk. 87-es, szóbeli módosító, Márko Valli, mellette ellene tartózkodás elutasítjuk, C kompromisszum mellette, akkor tehát ez e, igaza van, a szóbeli módosító nélkül szavazunk a 87-esről, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítjuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítjuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítjuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadjuk, az előző, az első szöveg ötös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egy 02-es mellette ellene elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I mell- három rész, tehát melle- első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as nincs, elles L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es szóbali módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szerintem, de azért inkább ellenőrizzük. Tehát 134-es szóbeli módosítóval lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M. Kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, O kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás visszatosítjuk, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 160-os nincs, tehát Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, s kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 189-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as bekezdés eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum szóbeli módosítóval. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás visszautasítjuk, most pedig az AC kompromisszum a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Visszautasítjuk. 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 226 mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 227-es mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 228 és 229-es mellette ellene tartózkodás visszautasítva, 230 mellette ellene tartózkodás visszautasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette ellene tartózkodás Elutasítva 236, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 237, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 238, mellette ellene tartózkodás, elutasítva AE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 247-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás visszautasítva, eredeti szöveg 227-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 247-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, eredeti szöveg 31-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, AG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a H kompromisszum szóbeli módosítóval, először a szóbeli módosítót szavazzuk meg mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, a szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 254-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 257 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 260 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg 234-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. A kompromisszum AJ igen, nem, tartózkodás elfogadva. 200 256 A 256-os igen, 256-os csak a második része 256-os, mert az első része erre a kompromisszum vonatkozik, második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 274 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 272 igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, ellenőrizzük a 272-t, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 273, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 276, szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás elfogadva, A kompromis, AK kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. AL két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a második részt, megnyitom, elutasítottuk, azt hiszem, de azért ellenőrizzük, lezárom. Igen, elutasítottuk, igen. 292-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 291, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 37-es bekezdés két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Igen, jó, bocsánat. Igazok van. Második részt megnyitom a szavazást. Lezárom. A N. kompromisszum szóbeli kiegészítéssel. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 315-ös módosító, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 316, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. AO kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. AP, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. AQ, szóbeli módosítóval igen, kompromisszum nem, tartózkodás elfogadtuk. 359-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 355 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 357 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 41-es bekezdés eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Eredet, eredeti szöveg igen, elfogadtuk, egyes módosító igen, nem, elutasítottuk. Kettes, a kettőtől a hatodikig az eredeti szövegből egy blogban igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes igen, nem, tartózkodás elutasítva 5 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 6 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 7-es és 8-as módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 13-as igen. Ezek azonosak. A 7-es és a, a 13-as is? Ja, akkor a 3 egyben. Ja, akkor most uh, benne a 7-től 10 Egyig igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. kilences igen, nem, tartózkodás. Elutasítva eredeti szöveg. A 12-esből igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. tizenegyes módosító igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. tizenkettő igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Eredeti szöveg a 13-as pont, igen, és 14-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, eh, bocsánat, A, A kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 20-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A ez kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A T kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A U kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 39 igen, 38-as. Megnyitom a szavazást. They saw a minus from the EPP. That's... Yeah. Mert mínusz láttam, igen, bocsánat. Ez az oka annak, hogy elutasítottuk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 39 igen, nem tartózkodás elutasítottuk. Favor against abstentions rejected.